Uh, jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Európai Parlamentben, különösen azokat a látogatókat, akik külön a meghallgatásra érkeztek, mégpedig a ö, szellemi tulajdonjogok vámügyi érvényesítésével kapcsolatos meghallgatásra. A szakbizottságunk számára nagyon fontos ez a téma, mi is fontosnak tartjuk, és meghallgattuk a különböző érdekeltek véleményét is ebben az ügyben. Jörgen Kreutzmann-t különösen nagy szeretettel üdvözlöm, ő szervezte meg a meghallgatást, és nagyon sok érdekes előadót hívott meg. Sok dolgunk lesz ezen az délutánon. Először is elmondanám, hogy hogy szerveztük meg a meghallgatást, és aztán majd Jörgen Kreutzmann fogja a tartalmat és a magát a javaslatot egy kicsit részletesebben bemutatni. Három szekcióra osztottuk a meghallgatást, amely a programból is láthatnak. A, minden szekció elején lesznek szakértők, szakértői előadások, azt hiszem, hogy különböző időkereteket adtunk nekik, de maximálisan 10 percig fognak nekünk beszélni, úgyhogy stopper órával mérjük majd az időt. Persze, hogyha nincs szükségük 10 percre, az, az csak jó, de minden esetre a szakértők az előadások után kérdéseket, szakértőknek kérdéseket is föl lehet majd tenni. Három szekció lesz, és az előadások után mind a három szekció végén lehetőség lesz kérdésfeltevésre. Reméljük, hogy a véleményt adó INTA és jogi bizottságokból is érkeznek majd hozzánk kollégák, és lehetőségük lesz majd nekik is arra, hogy kérdéseket tegyenek föl. Ilyen formátumú lesz tehát az ülés, és megpróbálok pontosan megpróbálom pontosan befejezni az ülést fél hétkor. De először is Jörgen Krajcmánnak adom át a szót, és el szeretném mondani, hogy a legtöbb Európai Uniós nyelvre lesz tolmácsolás, és azt is el szeretném mondani, hogy a, az ülés az interneten is élőadásban megy, úgyhogy az interneten élőben hallgató vendégeinket is szeretettel köszöntöm. Jörgen Krajcman úrnak adom tehát most a szót, megkérem, hogy nyissa meg a meghallgatást. Köszönöm szépen. Azt hallottam, hogy több, mi, több mint 50 résztvevő regisztrált erre a meghallgatásra. Nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt, és mindenkit szeretettel üdvözlök. Tehát a szellemi tulajdonok érvényesítéséről szóló meghallgatásról van szó. Egy, egy rendeletről van szó, amely amelyet most át kell dolgozni, és ez a rendelet arról szól, hogy a vámhatóságoknak hatóságoknak mi a feladatuk akkor, hogyha olyan áru kerül a figyel, figyelmük körébe, amelyek valószínűleg hamisított. Vannak ennek technikai aspektusai, és persze nem biztos, hogy minden laikus tökéletesen megérti, hogy miről is szól mindez, ezért tartunk meghallgatást az érdekeltekkel, hiszen ö, ö, így a szakértőket is meghallgathatjuk az üzleti élet, a közszektor több képviselőjét meghívtuk, hogy jöjjenek el és mondják el a véleményüket. Tehát, ahogy már elhangzott, három szekció vagy három ö, kör lesz. Az első szekció arról fog szólni, hogy az észszerű és hatékony vámkezelést és jogérvényesítést hogy fogjuk tudni megvalósítani. A másik szekció az a fogyasztókra gyakorolt hatás, különösen a csomagokra és a kisméretű szállítmányokra gyakorolt hatás, és az, hogy mi, le, mi lesz annak a hatása, hogy bizonyos területeket kivesznek majd ennek a rendeletnek a hatája alól aztán az információt is megtekintjük, azt, hogy kinek kötelessége a tájékoztatás nyújtsa, ezzel kapcsolatban lehet, hogy szigorúbb követelményeket kell majd fölállítani, azon kívül a a hamisított áruk nyomon követéséről is lesz szó, arról, hogy ki a felelős ezekért az árukért, és az, hogy hogy kell megszervezni a vámkezelést, az, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket, ki, ki, költségeket kifinanszírozza, hogyha van jogsértés, hogyha valóban van jogsértés, akkor ezt felelős megállapítani, és hogy annak a költségeiért, illetve a megsemmítés költségeiért ki felelős és minden esetben a felmerülő költségekért felelős fizető személye nagyon érdekes. Aztán arról is lesz szó, hogy a, akkor mi a helyzet, amikor más tagállam is érintett egy, egy ügyben, hogy mit tehetünk a költségek csökkentése érdekében. Tudom, hogy a bizottságnak javaslatai vannak már ezzel kapcsolatban, de a vámhatóság véleményét is szeretnénk tudni, hogy például, ha valami Luxemburgból származik, akkor Luxemburgban kell -e azt megsemmisíteni abban az esetben, hogy hamis, ha hamisított, vagy esetleg el lehet-e küldeni másik országba, ahol olcsóbban megsemmisítés. Azon kívül arról is szó lesz majd, hogy a szerzői jog tulajdonosának egy, beleegyezése nélkül meg lehet-e megsemmisíteni hamusított termékeket, hogy ezt a vámhatóságok kezeljék, vagy ne, és hogy ki, szeg, ki fizessen. Mindez tehát az első szekcióra vonatkozóan. Második szekcióban az utazók csomagjairól lesz szó, ezek ez egyelőre nem tartozik a rendelet hatája alatt, alá, és vannak bizonyos termékek, amelyeknek a nem kereskedelmi célú használata is érdekes a rendelet szempontjából. Például órákról lehet szó, hogyha valaki egy hamisított Rolex órát hoz be egy országba, ha egyet hoz be, akkor az is egyfajta eset, de hogyha nagy számú hamis Rolex órát víz be, akkor az már megint csak egy egész más kérdés, és hogy ebben a helyzetben mi a teendő az áruk megsemmisítésével kapcsolatban, és hogy a fogyasztó ezzel kapcsolatban milyen, milyen helyzetbe kerül, akkor hogyha hamisított árukról kiderül, amit a fogyasztó saját magával hoz a csomagjába, hogy azok hamisítottak, de arról a fogyasztó nem tudott, akkor mit tettünk annak érdekében, hogy egy ilyen esetben a fogyasztó érdekeit megvédjük, hogyha tudjuk, hogy a fogyasztó jó hiszeműen járt el, és annak érdekében, hogy a valódi bűnöst, a hamisított büntethessük meg, és hogy a vám hatóságoknak ilyen helyzetben mi, van, mi a szerepe. Ez például szintén egy olyan terület, ami még nem túl világos. Az érintettek, érdekeltek véleményét így is. E, erről is kikérdeztem, azon kívül a kisméretű szállítás mányok ügye is nagyon fontos Szerettük volna, hogyha a második szekcióban részt vesznek majd a fogyasztóvédelmi szervezetek is. Sajnos nem jött senki el, lehet, hogy nem olyan nagyon fontos számukra ez a téma, pedig azért tudhatnák, hogy a fogyasztóvédelmi szervezeteket is nagyon szívesen láttuk volna. A harmadik szekcióban pedig a tranzitárukkal kapcsolatos kérdéseket fogunk megvitatni, tehát az IPR, jogokat megsértett áruk, amelyeket nem lehet aztán visszaküldeni az európai rendszerbe. Aztán olyan árukról van szó, amelyeket a vámhatóságok elkoboztak, mert bejöttek az Európai Unió területére és amelyeket le kellene foglalni a, a szerzőjogok védelmének érdekében. Például generikus gyógyszerekről van szó, amelyeket az Európai Unió behoztak, vagy onnan tovább akarják majd szállítani. Ez is egy olyan érdekes terület, amelyel kapcsolatban nagyon jó lenne hallani a véleményeket és a bizottságokat, bizottságot kérdeztem is, hogy ezek a fajta termékek miért kerültek ki a rendelet hatásköréből, és azt, azt hallottam, az volt a válasz, hogy ö, akkor ö, a, akkor ö, könnyebb lenne a vámhatóságok ö, dolga, de a mi véleményünk az, hogy még mindig benne kellene, hogy legyen a, tehát a rendelet hatája alá kellene tartozzanak az ilyenfajta áruk is. Ezért is érdekes lesz meghallani a mai előadásokat és a véleményeket. Aztán a <clears throat> hamisított áruk, amelyek éppen tranzitban vannak, különösen a hamisított gyógyszerek, kell kapcsolatban, mi a vámhatóságok feladata, hogy milyen veszélyeket rejthetnek ezek a gyógyszerek a belső piacra és a belső piac fogyasztóira. Tulajdonképpen ezek a legfontosabb kérdések, és azt is fontosnak tartjuk, hogy a munkába bevont másik szakbizottság képviselője is itt van, eh, Gellem asszony itt van. Neki is lehetőséget fogok majd adni arra, hogy hozzászóljon. Elnök úr, én ennyit szerettem volna egyelőre bevezetőként mondani. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném én is szeretettel üdvözölni azt a két jelentéstevőt, akivel együttműködünk, Andrés Paréja az Intától és Galló asszony, aki pedig a jogi bizottság nevében készít jelentést, de a mi szakbizottságunknak is tagja. Először Andrés Paréja urat fogom megkérni, hogy nyissa meg a hozzászólók sorát, és ha lehet, akkor körülbelül négy percre szorítkozzon. Köszönöm szépen az eszmecserére kapott meghívást. Nagyon érdekes, fontosan, fontos kérdésről van szó, és az Intaszak bizottságnak is prioritásai közé tartozik ez a téma. Nemzetközi kereskedelmi vonatkozása van ennek a témának, és a globális kereskedelemre, valamint mindenkinek a saját kereskedelemre is, kereskedelmére is figyelembe kell lenni, amikor ezt a kérdést tárgyaljuk. Az INTA szempontjából is nagyon fontos a fogyasztóvédelem. Van egy sor olyan jog, amely, amelyet érvényesíteni kell az INTA szempontjából az a fontos, hogy harcoljunk a hamisítás ellen, és hogy a vámhatóságok feladatait pontosabban meghatározzuk. A vámhatóságok az adóbeszedésben, vámbeszedésben eh, játszanak fontos szerepet, az export-import eh, felügyeletének a szerepe is az övéké, és eh, nagyon fontos a hamítás, hamisítás elleni harc. Ez az Európai Unió vállalkozásainak is javára válik, az Európai Unió versenyképességét is javítja, hogyha a szabadalmainkat és a védjegyeinket megfelelőképpen védelmezzük. Ez egy nagyon fontos küldetés. Meg kell védenünk a kutatásfejlesztési eredményeinket és az innovációs eredményeinket. Nem véletlen, hogy a stratégiánknak ez is nagyon fontos része. Az INTA részéről én vagyok a jelentéstevő, ezért úgy érzem, hogy ezeket az aspektusokat mindenképpen be kell venni a rendeletbe. A tranzitáruk olyan áruk, amelyeket még nem regisztráltak, még nem kerültek be az importáló cég jegyzékébe, és ez megnyitja a lehetőséget a hamisított áruk szállítása előtt. Magának a tranzitnak a koncepciója lehetőséget ad arra, hogy mindenféle gyanús csatornákon keresztül száll, szállíthassanak hamisított árukat. Meg kell próbálni megállítani az EU-ba áramló hamisított áruk folyamát, úgyhogy és, és erről lesz is majd még egy speci, speciális ülés is, itt egy nagyon rövid utalás a preambulum bekezdésben található ugyan a tranzitárukra. Jó lenne, hogyha a hamisított tranzit áruk nagyobb hangsúlyt kapnának. Az INTA véleménye szerint legalábbis. Az a fontos, hogy a vámhatóságok megfelelő munkát tudjanak végezni, hogy megvédjenek minket a hamisított termékektől, hiszen ez a közegészségre is ezek a közegészségre is ártalmasak lehetnek, és a gazdasági statisztikáira is károsak. A közszervezetek, a magánvállalatok, Természetesen nagyon sokan eh, képviseltetik magukat, de konténerek ezreit hajózzák be az Európai Unióba, és nagyon eh, nehéz felfedezni, hogy hol is a hamisított tranzitáruk, hol van a legnagyobb kockázata a hamisított tranzitárunak. Hiszen az a fontos, hogy a vámosok megtalálják ezeket a hamisított árukat. Ami a generikus gyógyszereket illeti, Természetesen ezeket külön kell kezelnünk, mert ezeket nyilván nem lehet ugyanúgy kezelni, mint a hamisított gyógyszereket, de meg kell néznünk, hogy a generikus gyógyszereknél és a hamisított generikus gyógyszereknél milyen módon kell fellépnünk. Azért is kell odafigyelnünk a generikus gyógyszerekre, mert itt nagyon sok hamisítási esetet tártunk már fel eddig. Ami pedig a kalóztermékek elleni harcot illeti, ez legalább annyira fontos, mint a hamisított termékek elleni harc, valamint a párhuzamos kereskedelemről is beszélnünk kell. A párhuzamos kereskedelem elleni harc nem jelenik meg ebben a dokumentumban, pedig ezzel is foglalkoznunk kellene az import és export termékek hamisításánál. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon sok érdekes dolgot megtudhattunk erről a témáról, és fogunk majd erről később is beszélni, akkor kérdéseket is lehet majd feltenni. Most Gáló asszonynak adom meg a szót a Júri szakbizottság részéről, itt a bevezető részen belül. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy ez a meghallgatás rendkívül hasznos lesz, mert így meghallgathatjuk a hozzáértők véleményét, különböző vállalkozások részéről, vám képviselők részéről, vám hatóságok részéről, így gyakorlati és érzékeny politikai kérdésekről is beszélhetünk majd. Ezekre szeretnék majd mind kitérni. Szeretném elmondani, hogy két lovon is ülök most, mert egyrészt én vagyok a Júrinál a véleményszerző, valamint az árnyékjelentéstevő is vagyok az IMKO-ban a néppárt részéről. Úgyhogy röviden három megjegyzést engedjenek meg. Először is nézzük a hatályt. Mint ahogy ezt a kollégám már elmondta, a hatája kapcsolatban a párhuzamos importokra ki kell térnünk, és meg kell néznünk, hogy a jövőbeli rendelet ezekre kiterjede vagy sem. Mi történik akkor, hogyha valamilyen szerződéses esetben valamilyen probléma rép fel, illetve hogyha valamilyen szellemi tulajdonjogot megsértenek, akkor kinek kell beavatkoznia a vámhatóságok részéről. A második kérdés az az, hogy a bizottság azt javasolta, hogy tartsuk meg a mentességet az utasok személyes podgyászában található termékekre nézve, és a kis postai küldeményeknél pedig specifikus eljárást alkalmazzunk. A kérdés az, hogy mondjuk mi történik akkor, hogyha egy turista Kínából hazaérkezik, és mondjuk négy-öt hamis bújton táskát találnak nála hát akkor mi történik? Őt valószínűleg nem fogják soha elkapni, míg valaki, aki egyetlen Vuitton táskát, hamis Vuittont rendel postán, azt meg elkapják. Hát ez azért így mégiscsak furcsa, ezt a kérdést érde, érdemes föltenni. Lehet, hogy nem politikailag korrekt módon fogalmaztam most, de hát erről van szó. Meg kell néznünk, hogy az utasok személyes podgyászát szeretnénk-e kivenni a rendeletből, vagy sem. Ami a generikus gyógyszereket illeti, tudjuk, hogy ez is politikailag nagyon érzékeny kérdés, és olyan kereskedelmi konfliktusok léphetnek fel, amelyek egymás ellen állítják Indiát, Brazíliát és az Európai Uniót. A 17-es preambulum bekezdés egyébként a bizottság elmondása szerint elégséges a vita rendezésére. Hát remélem, hogy a mai délutánon a hozzászólók egy kicsit majd tisztázzák a helyzetet ezen a ponton. A hamisított gyógyszerek közegészségügyi kérdéskörbe tartoznak és hogyha megnézzük a WHO javaslatait a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban, akkor azt látjuk, hogy számos ázsiai, dél-amerikai és afrikai ország, valamint átmeneti gazdaságú ország nagyon komoly problémákkal küzd, hiszen itt a legmagasabb a hamisított gyógyszer. Vajon ezt a valóságot hogyan veszi figyelembe a most megszülető jogszabály? A harmadik megjegyzésem a kis postai küldeményekre vonatkozik. Gondolom mindenki tudja, hogy a postai forgalomban nagyon sok lefoglalás történt az elmúlt időben. 2009-ben 15 ezer volt, és 2010-ben már 43 ezer. Franciaország éppen ezért elindított egy gyorsított, könnyített eljárást a hamisított termékek lefoglalásánál, a futárszolgálatoknál és a postai küldeményeknél. Itt még mindig a kis csomagokról beszélünk. Remélem, hogy a hozzászólók elmondják majd a véleményüket a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Szerintük ez gátat tud vetni ennek a negatív tendenciának? és ami pedig a 20 munkanapos határidőt illeti, most ez szerepel a 24. cikkben, ez megfelel annak az egyszerűsített eljárásnak, amire szükségünk van? Elnök úr, röviden ennyit kívántam elmondani nagyon érdekesnek találom a javaslatot, és reméljük, hogy jó vita alakul ki a mai délutánon. Ezt a vitát már előre várom. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Gáló asszony, és természetesen megnyitjuk majd minden egyes szekció után a vitát. Akkor most nyissuk meg az első szekciót a megfelelő vámszabályok végrehajtásával kapcsolatban. Gondolom, hogy mindenki megkapta a hozzászólók önéletrajzát, ezt nem is fogom részletesen elmondani, ezt mindenki megtalálja a dokumentumokban. Először Krisztof Zimmermannnak fogok szót adni, akit különösen azért is üdvözlök, mert ő dolgozott már a bizottságnál 12 évvel ezelőtt, amikor én ideérkeztem a parlamenthez, úgyhogy akkor már megkezdődött az együttműködésünk. Most pedig a VÁM világszervezetnél nagyon fontos beosztásba került, úgyhogy ő tényleg az ideális személy arra, hogy megnyissa ezt a mai vitát. 10 percre megadom a szót Krisztof Zimmermannnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, 12 évvel ezelőtt elnök úr valóban a hamisított termékekkel, beszél, termékekkel foglalkoztam, a kerámia termékek hamisításával, a 1383-as rendelet végrehajtásával. Most a világszervezetnél dolgozom, a WCO-nál dolgozom, ez egy kormány közi szervezet, amely 177 tagállam hatóságait tömöríti. Tehát minden olyan eset és minden olyan szervezet hozzánk tartozik, amely vám kérdésekkel foglalkozik. Azt azért elmondanám, hogy nem az a mi feladatunk, hogy eldöntsük, hogy egy-egy jogalkotás vagy jogalkotási kezdeményezés szakmailag indokolt-e, úgyhogy nem is arról fogok nyilatkozni, hogy a most megszülető jogalkotás szerintünk helyén való-e vagy sem. Inkább két-három tendenciával foglalkoznék, amelyek az elmúlt évekre vonatkoznak. Itt a fogyasztók egészségére vonatkozó, illetve ezt veszélyeztető hamisított termékekre szeretnék kitérni, valamint a hamisított termékek és a válság kapcsolatára, ezen kívül egy olyan kérdésre, amely a postai küldeményekkel áll kapcsolatban, és itt ki fogok térni az internetes vásárlásokra is, ugyanis 3 milliárd postai küldemény kerül kikézbesítésre évente, ami tényleg hihetetlen mennyiség. Ebből is látszik, hogy milyen eh, hihetetlen munka az, hogy ezeket a küldeményeket ellenőrizzük, és megállítsuk a hamisított termékeket. A hamisított termékek történetét, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon gyorsan változnak a hamisítási lehetőségek, változnak a tranzitországok, országok, változnak az eljárások, változnak a kísérő dokumentumok, ráadásul beérkezik egy vámmentes övezetbe vagy egy raktárba a konténer, onnan tovább viszik, változnak a dokumentumok, átkerülnek egy másik vámterületre ezek a termékek, úgyhogy borzasztóan nehéz ezeket ellenőrizni. Ráadásul nem csak a luxus termékekről kell gondoskodnunk, hanem más kategóriájú termékekről is. Afrikában voltunk, és 43 ezer hamisított terméket találtunk, 8 millió gyógyszert foglaltunk le, és 5000 táskát, tehát nem csak luxus cikkekről van itt szó, folyamatosan változik azon termékek köre, amelyekből sok hamisítványt foglalunk le. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy amennyiben globalizációról beszélünk, akkor a csalás és a hamisítás is globalizálódik. Vagyis, ami valahol Európán kívül történik, az valószínűleg visszakerül Európába. Tehát, hogyha kiszorítunk egy hamisítványt Európából, akkor az az interneten megvásárolva bármikor visszakerülhet Európába. Itt most nem a kalóztermékekről beszélek, hanem a hamisított termékekről a hamis alkatrészekről, a hamis luxuscikkekről, a hamisított gyógyszerekről, amelyek nagy mennyiségben érkeznek be postai küldeményeken belül Európába. Rengeteg ilyen küldemény érkezik, amelyeket interneten rendelnek meg. Még a kockázatelemzést elkészíteni is borzasztóan nehéz, ezért most néhány technikai kérdésbe is bele kell bocsátkoznom. Amivel mi dolgozunk, az nagyjából az, hogy van egy késünk, amivel felvegyük a csomagokat, és van celluxunk, amivel visszaragasztjuk őket. Tehát így azért elég bonyolult ilyen mennyiségű csomagot átvizsgálni. Nincsen semmilyen korai előrejelző rendszerünk, azzal dolgozunk, amivel tudunk. Nem szeretnénk megalománok lenni, és nem szeretnék most itt mindenre kitérni, csak néhány terméket engedjék meg, hogy mutassunk, megmutassunk. Olaszországban találtuk ezeket a papucsokat. Itt nem feltétlenül csak jogsértésről van szó, hanem ezek toxikus, mérgező termékek, amelyek a, az emberek egészségét veszélyeztették, azokét, akik megvásárolták ezt a terméket. Itt pedig egy tűzjelző rendszerről van szó, amelyek szintén hamisítottak, ez úgy derült ki, hogy Kuwaitban leégett egy szálloda, és nem léptek ér- életbe ezek a tűzjelző berendezések. Tehát itt látható, hogy milyen komoly emberi egészségre gyakorolt kockázatról beszélünk. Elnézést kérek, hogy itt konkrét márkákat is mutatok, de nem is ez a lényeg. Hogyha megnézzük ezeket a nagyon ismert krév márkákat, amelyek azt ajánlják, hogy mellnövekedést lehet velük elérni, már elnézést, hogy ilyen témákat kell felhoznom. Tehát, eh, hogyha megnéztük ezeknek a krémeknek a vegyi összetételét, akkor azt láttuk, hogy ezek igenis veszélyesek az emberi egészségre. Most megint nem mondok márkanevet, eléggé egyértelmű. Hát látható, hogy ezeket a remek italokat hogyan állítják elő, és hogyan palackozzák, mindenki felismeri a terméket, így készül, és így kerül palackozásra ez az üdítő ital Úgyhogy gondolom ezek alapján mindenki számára egyértelmű, hogy a valóságot figyelembe véve kell a megfelelő jogszabályokat kialakítani. A legutóbbi jogszabályon 2003-as, és azóta minden megváltozott. Mint mondtam, folyamatosan változik a hamisítók tendenciája, vagy a hamisítók eljárásai. 600%-kal nőtt az élelmiszerek hamisítása több mint 100%-kal, az alkatrészek hamisítása 19%-kal, a gyógyszerek hamisítása. 2009 és 2010 között 210%-kal növekedett az élelmiszerek hamisítása, és hogyha az Európai Uniós taxudós adatokat nézzük, 2003-ban kb. 10 ezer esetünk volt, amit Európai Uniós külső határokon megállítottunk, 2010-ben 79 ezer ilyen esetünk volt, tehát hétszer annyi termékkel és hamis termékkel kellett szembenéznünk. Ezeknek általában a kiinduló pontja internetes vásárlás. Elnök úr, gondolom önök is tudják, hogy 2008-ban mind a 27 tagállamban volt egy nagyon fontos medifake elnevezésű operációnk itt az Európai Unióban több tíz ezer, konkrétan 43 ezer hamisított gyógyszert tudtunk lefoglalni. Mindezt mindössze két hónap leforgása alatt. A Pangea operáció, amit az OMD Interpol indított el, szintén ezeket a tendenciákat igazolta. Úgyhogy az OMD mindenképpen támogatja az Európai Uniót abban, hogy a valóságnak jobban megfelelő jogszabályokat alkalmazzon, ugyanis itt tényleg világméretű járványról, ha fogalmazhatok így van szó, ugyanis nem állíthatunk vámtisztviselőt minden egyes konténer mellé, minden egyes elküldött csomag mellé, és a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon komoly kihívásoknak kell megfelelnünk. Meg kell védenünk a gazdaságunkat, meg kell védenünk a fogyasztóink egészségét és biztonságát ugyanis a hamisításnak nagyon komoly negatív következménye van tagállamaink gazdaságára nézve, úgyhogy mindenképpen drasztikusan fel kell lépnünk, és még valamit szeretnék megmutatni. Ezek olyan hamisított telefonok, amelyekben felrobbant az akkumulátor, és ez nem montázs, ez nem Photoshop, ezek valódi képek ez pedig több száz tonna növény és rovarölőszer, amit hát tulajdonképpen közvetett módon mi is elfogyasztunk, és ezek rendkívül veszélyesek lehetnek. Tehát keményen fogalmazva a hamisítás igenis öl. Úgyhogy még egyszer mondom, ne legyünk megalománok, ne próbáljunk egyszerre mindent megoldani, de hát nagyon veszélyes dolgokkal találkoztunk. Ez egy gyermekek számára készített oltás, és hogyha megnézzük a tűnek a hegyét, akkor azt láttuk, hogy bőr és vér darabok voltak ezen az elvileg sterilként eladott oltóanyagok, és egyébként maga az oltóanyag víz volt, amit ezekben találtunk. E, volt egy olyan afrikai ország, ahol nagyon sok ilyen oltóanyagot foglaltunk le, és volt egy esetünk fogkrémekkel is, egy olyan fogkrém, amelynek itt láthatjuk a hatását, és ez a fogkrém egyébként nem csak ebben a bizonyos afrikai országban jelent meg, hanem hét Egyesült Államok beli nagyáruházban is. Itt láthatjuk azt a rákos megbedegedést, amit csak és kizárólag ehhez a dieterén glikol tartalmazó fogkrémhez köthető. És ez, mint mondtam, az Egyesült Államokban is kapható volt ez a fogkrém. Sajnálom, hogy ilyen sokkoló képeket kell mutatnom, de hát ez a valóság. Ez egy két-három évvel ezelőtt előtti ügyünk, ez a Pharmacy Online. Kínából indultak el ezek a gyógyszerek, 450 kiló rákgyógyszer, illetve csontritkulás gyógyszer és vérnyomás gyógyszer. Ezek először Hongkongba kerültek, onnan Dubájba, onnan az Egyesült Királyságba, végül pedig a Bahamákon kötöttek ki ezt egyébként az Egyesült Királyságban lefoglalták, és ezeket az internetes vásárlásokat sikerült leállítani. A Bahamákon megállították ezeket a gyógyszereket, és onnan valószínűleg az Egyesült Államokban került volna piacra ez a 450 kg gyógyszer. Kanadában is elindították ugyanezt a Pharmacy Online-t, de megpróbálták így kikerülni a, az eddigi lefoglalásokat, és így Kanadán keresztül újra megpróbálták bevinni az Egyesült Államokba ezeket a gyógyszereket. Innen is látszik, hogy milyen utakkal próbálkoznak a gyógyszerhamisítók, és hogyha ránézünk erre a térképre, akkor valóban látjuk, hogy a gyógyszerhamisítás világméretű járvány. Köszönöm szépen, elnök úr! Well, thank you very much, Mr. Zimmerman. Köszönöm szépen, Zimmerman úr. Hagytam, hogy tovább beszéljen. Nem biztos, hogy másoknál is így fogok eljárni. Ö, nagyon ö, érdekes beszámoló volt arról, hogy miért van szükség új jogszabályra utána pedig Jeremy Newman jogász következik, védjegyel foglalkozik, nagyon aktív, ez egy védjegy szövetségbe. Tíz percet kap. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy beszéletek. Köszönöm, Krisztof, hogy ö, ö, ezt a ö, kérdést felvetetted a Nemzetközi Védjegy Szövetség az INTA nevében fog beszélni. Ennek 100, több mint 190 országban van képviselete, 5900 tagja. Három fő tevékenységünk van, információ és kiadás oktatás, politika fejlesztése és ügyek pártolása. Többek között a védjegyet védjük, mert ez a módja annak, hogy a fogyasztó tudatosan válaszol nagyon fontos a védjegy hamisítás elleni tevékenységünk most csak a védjegyekről fog beszélni, és a hamisítás elleni küzdelemről. Itt globális válasz szükséges. Az INTA azt javasolja, hogy globális akció legyen. Mm, ehhez szükséges a vámhatósági érvényesítés. globálisan kell fellépni általában a bizottság nyomában járunk, szeretnénk, hogyha szabályozás lenne, és részletes megjegyzéseink vannak. Először is lássuk a, az erőforrásokat és a jelenlegi szabályozást az a javaslat, hogy a vámhatóságnak a jogköre terjedjen ki tágabb védjegy sértési területre. Ez a kiterjesztés üdvözlésre találta a legtöbb körben. Ez lehetővé tenni, hogy a hamisított árokkal szemben is fellépjünk. A legsúlyosabb védjegy jogsértés csak akkor üldözhető, hogyha több erőforrás áll rendelkezésre a dokumentum tervezet világosá teszi, hogy a jogsértés meghatározása nem változik. Egyszerűsített eljárás. Üdvözöljük, hogy kötelezővé próbálják tenni ezt az eljárást. Három megjegyzésünk van Egyrészt, aki hamisítással foglalkozik, az nem nagyon kívánja felfedni kilétét, ezért nem fog nyilatkozni, hogy meg lehet a semmisíteni az árut. Ezért javasoljuk a Meidím az úgy lehet tekinteni helyet, az úgy kell tekinteni Seldim kifejezést. Másrészt javasoljuk a To the Customs Authorities szövegrész törlését a 23 per 1 Harmadik pont, administratív szankció. Gyakran az, eljá, az egységes eljárás keveset tesz azért, hogy a visszaeső sértő, sértőket elrettentse Felmerül a kérdés a 28. cikk kapcsán, hogy tényleg hatásos, arányos és erretendő -e az administratív szankció. Fontos partner kapcsolatot kieli, kiépíteni a vámhatóságokkal, és megosztani az információt. Itt különösen le kell figyelni a KKV-kra, Eh, amelyeknek eh, viszonylag szerények az eszközeik, és nem szabad eh, túl nagy terhet róni rájuk. Bármilyen releváns információ nem biztos helyes meg fogalmazás. Meg kellene találni a megfelelő egyensúlyt, a jogok érvényesítése és a terhek csökkentése között. Meg kell védeni másrészt a az ártatlan kereskedők jogát az adataik kizárólagos birtoklásához, illetve másrészt a hamisítókat azonosítani és elrettenteni szükséges. az INTA meggyőződése, hogy amikor bebizonyosodott egy árulól, hogy ö, hamisított, egyszerűsített eljárással például, akkor az információ ö, védelme ö, már ö, nem elsődleges ö, szempont. Végül pedig a kötelezettségek és ö, költségek kérdése ö, merül fel. nem helyes, hogy a jogok tulajdonosa kelljen álljon minden megsemmisítési költséget, hiszen ez aránytalan. A 27. cikk foglalkozik ezzel. Természetesen a jogtulajdonos nem az egyetlen sértett, az adóhatóság, az államkincstárok is azok, ezért meg kell osztani a terheket. El kell gondolkozni azon, hogy ezen javak szállításából és eladásából kinek származik előnye. A 15 per 2-es cikk kimondja, hogy fel lehet függeszteni a bejegyzését annak a jogtulajdonosnak, aki nem indít eljárás jogsértés esetén. Ezt szeretnénk megváltoztatni ezek kulcskérdések, reméljük, hogy ez jó alkalom arra, hogy megtárgyaljuk az INTA továbbra is áll rendelkezésre szaktudásával. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Uh, thank you very much. Köszönöm. szépen ezért a nagyon világos hozzászólást, és elmondanám mindenkinek, hogy a diák megvannak a meghallgatás csomagjában is úgyhogy később is át lehet még nézni ezeket. Akkor most térjünk rá Mark Van de Per előadására, aki Vám politikai főtanácsadó, mégpedig annál az Európai Szövetségnél, ami a vám ügyintézőket és a szállítmányozókat képviseli a, tulajdonképpen az egész vám kérdésben ők az, az a legfontosabb érintettek. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta nekem a szót, és hogy lehetőséget adott arra, hogy a szervezetem véleményét itt előadjam. A Klékát, az Európai Vámügyintézők és Szállítmányozók Szövetsége, őket képviselem, logisztikai szállítmányozó és vám szolgálatokat végzünk tehát. EU szintű kereskedem, kereskedőket képviselő szervezet vagyunk, az Európai Unió érdekképviseleti jegyzékében is benne vagyunk, és az európai vállalkozások nagy részét képviseljük, a logisztika és a szállítmányozás, valamint a vám szolgáltatások területén, Európán belül és kívül is. Azt is meg kell jegyezni, azzal kapcsolatban, hogy ki is a szállító, a szállítmányozó, hogy a szállítmányozók, amikor szolgáltatást nyújtanak, akkor az ügyfeleik nevében járnak el. Tehát ők soha nem hoznak olyan döntéseket, amelyek a, amelyek túlmennének a szállítmányozás feladatán egyszerűen feladatokat teljesítenek annak érdekében, hogy a kereskedelmi folyamatot lebonyolítsák, anélkül, hogy bármikor is helyettesítenék bármelyik felet lehetőségünk volt 2009-ben arra, hogy az európai jogalkotás felülvizsgálata során hozzájáruljunk a bizottság munkájához, és itt elsősorban a felek által viselt felelősségre koncentráltunk, mégpedig az ellátó láncban résztvevő érdekelt felek felelősségére. Azt tekintettük meg, hogy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos költségekért ki kell, hogy felelős legyen, hogy a hamisított, illetve valamilyen módon szellemi tulajdonjogot sértő termékek raktározásáért és megsemmisítéséért kiviselje a költségeket, illetve hogy kinek az érdekében és kinek a nevében történnek meg ezek az események. Ma elégedettséggel nyugtázhatjuk, hogy a tanácsaink, megfigyeléseink meghallgatásra találtak, ezeket a bizottság figyelembe vette, ezért Ebből a szempontból tudjuk támogatni a bizottság megközelítését. De kinek is kell, hogy kinek is kell viselnie a szellemi tulajdonjogokat megsértő termékek raktározásának, illetve megsemmisítésének költségét. A szállítmányozókat információkat kapnak az árukról gyakran úgy, tűn, úgy, úgy van, hogy fizikailag nem is látják a termékeket a szállítmányozók, hanem csak arra az információra építenek, amelyeket nekik átadnak. Most az, hogy az, az emögött álló értékesítés legitim vagy nem, az a kiképzett vám, vámügyi dolgozók, vagy ö, vagy maguknak a e, tulajdonjog, szellemi tulajdonok birtoklainak a e, megítélésen kell, hogy múljon. A, amikor ezeknek az elveknek az alapján dolgoznak a szállítmányozók, a szállítmányozóktól gyakran azt kérik a vámhatóságok, hogy, e, hogy e, kockázati felmérést végezzenek, illetve hogy, hogy hozzájáruljanak a kockázati felméréshez. A kockázati felmérést a vámhatóság végzi el, és akkor ezt esetleg bizonyos tevékenységek követhetik. A szállítmányozók tehát teljesítik azokat a feladatokat, amelyeket a vámhatóság képviselői rájuk rónak, de helyettük nem cselekedhetnek. Még hogyha e, fizikailag ellenőrizni is tudják a, az árukat, akkor sem akkor sem kérhetők meg arra, hogy jogilag kötelező véleményt alkossanak azokról. A szállítmányozók tehát a, olyan, olyan szerződésért nem tehetnek, nem, nem tehetők felelőssé, amelyeket ők nem, eh, nem kötöttek meg, és amelyekre kompetenciájuk sincs. Kinek, van, kinek származik előnye az áruk lefoglalásából, illetve az áruk megsemmisítéséből. Hogyha az áruk veszélyesek a közeg, közegészségre, vagy aláássák az adózási és vámbevételi ö, eh, érdekeltségeket, akkor ezeket meg kell semmit semmisíteni, illetve le kell foglalni. Még hogyha általában a szerzőjogok birtokosának érdeke ezeknek a termékeknek a megsemmisítése, az ezzel kapcsolatos költségek a vámszektornál merülnek föl, és hogyha lehetséges, akkor a költségek visszatérítését az, a hamisítást, illetve a bűnt elkövető személyeknél kell érvényesíteni. Következtetések szállítmányozók vagy más logisztikai szolgáltatás nyújtók. Sajnos nincsenek abban a helyzetben, hogy az áruk eredetiségét, valódiságát ellenőrizhessék nincsen mozgásterük arra nézve, hogyha raktározás vagy megsemmisítés, megsemmisítés miatt külön költségek, rendkívüli költségek merülnek fel. Nagyon sokszor fizikailag nem, tudnak, nem tudják ellenőrizni az árukat, mivel a szerződések nem teszik lehetővé számukra, hogy kinyissák a csomagokat. Olyan tájékoztatást kapnak, ami nagyon fontos, a kockázatelemzés elemzés és a kockázatkezelés szempontjából, de ez szerint a tájékoztatás szerint nem lehet a szolgáltatás nyújtónak semmiféle valószínűsíthető véleményt alkotni arról, hogy a termékek megsértik a szellemi jogokat, vagy nem. Tehát sem törvényi, jogi, sem fizikai értelemben nem tudnak meggyőződni a termékek eredetiségéről, és kockázatelemzést sem tudnak egyedül végezni. Az áruk lefoglalása, elkobzása vagy megsemmisítése esetén nekik nem jár semmiféle előny. A szállítmányozók és a logisztikai szolgáltatás nyújtók annyi adatot tudnak átnyújtani, amennyit kérnek tőlük. És ezt annak tudatában teszik, hogy ezek az adatok a jól elvégzett kockázatelemzési eljárást támogatják. Megpróbálnak együttműködni a vámhatóságokkal és más hatóságokkal maximális mértékben a mindenkinek általános előnyére. Newman úr utalt a partnerség fontosságára, a vámhatósággal való partnerség fontosságára, amely bizalmon épül, és arra, hogy a közös értékeket meg kell osztani. Teljes mértékben támogatom ezt a meggyőződést. Viszont az adatátnyújtás, adatszolgáltatás és a különböző együttműködési struktúrákba való részvétel a vámhatóságokkal és más hatóságokkal, a szállítmányozók számára nem kellene, hogy szerepeljen itt. Az, hogy a szállítmányozókat vagy más logisztikai szolgáltatást nyújtókat arra kérünk, hogy ebbe a munkába a az észszerűségen túl részt vegyenek, annak érdekében, hogy közérdeket védjenek, vagy hogy felelősséget vállaljanak a egy olyan szerződésért, amelyben tulajdonképpen nem felek, ez semmiképp nem észszerű és jogilag sem megalapozható. A klékát szerint olyan kérdésekkel nem foglalkozhatunk, amelyek meghaladják a hatáskörünket. Nem vagyunk részei a kereskedelmi tranzakciónak. Az az aggodalmunk, ezzel a szöveggel kapcsolatban, hogy a logisztikai szolgáltatás nyújtók szellemi jogokkal, illetve szellemi jogok megsértésével kapcsolatos költségeket, költségeket kellene, hogy viseljenek. És ebből a szempontból támogatjuk a bizottság javaslatát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon világos előadás volt. Az utolsó előadó ebben a szekcióban Márkos Tolle, a német pénzügyminisztériumtól, ő itt főtisztviselő, és a kockázat elemzés felelősen a gyakorlatból ismeri ezeket a témákat, és a német vámhatóság tapasztalatairól fog beszélni. Tessék, átadom a szót. Für das Wort, vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier sprechen zu dürfen. Sehr geehrte Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hozzászólhatok a vitában. Kreutzmann úr remek bevezetőt tartott. Úgyhogy Kreutzmann úr bevezetőjéhez csatlakozva szeretnék a német tapasztalatokról beszámolni. Megnézem a jelenlegi helyzetet, illetve azt is meg fogjuk nézni, hogy a jövőben mit tehetünk majd a bizottsági javaslat fényében, mik ennek az erős és mik ennek a gyenge pontjai. Amire mindig gondolnunk kell, az az, hogy ez egy rendelet lesz, amelynek a szellemi tulajdonjogokat kell védenie, és ezek megsértésének kell elejét vennie. Tehát itt nem a termékek minőségéről van szó, hanem arról, hogy a szellemi tulajdonjogokat védjük. Vannak már ezzel kapcsolatos nemzeti jogszabályok, ezeket kell majd összehangolni. A 83-as rendelet alapvetően a szellemi tulajdonjogokról szól, illetve azokról a kérdésekről, hogy mi történik, hogyha vámoláskor, vagy pedig valamilyen célzott ellenőrzéskor olyan termékeket találnak a vámhatóságok, amelyeknél szellemi tulajdonjog sértésre gyanakodhatnak. Ilyenkor vagy az importőr, a jogtulajdonos, illetve a vásárló között el kell dönteni, hogy ki a felelős, illetve hogy mi történjen az IPR sértő termékkel, meg lehet-e ezt semmisíteni azonnal vagy sem, valamint hogyan lehet a felelősségeket megállapítani. A vámhatóságok egyébként mindig harmadik félnek számítanak, tehát hogyha a jogtulajdonos, illetve a jogsértő nem tudnak megegyezni, akkor a vámhatóságok, mint egy külső fél, léphetnek fel. Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy a termékek minőségét vagy biztonságosságát vizsgáljuk, hanem itt a szellemi jogsértésről beszélünk. A vámhatóságoknak tehát megvan a maguk szerepe de nem feltétlenül csak a vámhatóságok fellépésére kell támaszkodni. Ami a lefoglalásokat illeti Németországban, itt látható, hogy az IPR sértések folyamatosan növekedtek az elmúlt években, főképpen 2004 és 2010 között. Valójában érdekesebb talán az, hogy mit is takarnak ezek az esetek. Itt azokról a lefoglalásokról beszélünk, ahol több mint három termék volt egy csomagban, ez 17% a lefoglalásoknak, az értéklek viszont 87%-a és 99%-a a teljes lefoglalt árunak. Úgyhogy nagyon sok esetben figyelembe kell venni azokat a kis csomagokat, amelyekben csak egy áru van de természetesen ezekkel is ugyanannyi munka van, mint egy nagyobb csomaggal. Itt általában 180-240 perc munka szükséges ezeket megvizsgálni, aminek 100 euró a költsége, és itt még a nem személyes költségeket figyelembe se vettük. Tehát a költségek eléggé magasak. Zimmermann úr is elmondta már az előadásában, hogy mi náluk a helyzet. A 2010-es beavatkozások 67%-a postai küldeményekre vonatkozott, és itt azért szeretném kiemelni a szárazföldi és a tengeri közlekedést is, ami jelentősebb. A szárazföldi közlekedés 50 százalék, de a vasúti közlekedés csak 0,1 százalék. 37 százalék a, a tengeri lefogások esete, itt most az értékről beszélünk. Hogyha továbbra is az árucikkek értékét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb problémák a szárazföldi, illetve a tengeri szállításnál adottak. Itt a postai küldemények szintén viszonylag nagy részesüléssel rendelkeznek, és szeretném elmondani, hogy itt most csak és kizárólag a szellemi tulajdonjog sértéseket foglaltuk bele ebbe a táblázatba. Csak ezeket a problémákat néztük, és azt, hogy Európában milyen százalékban jelentkeznek ezek a problémák, mondjuk a tengeri vagy a szárazföldi szállításnál, ugyanis ez a két legnagyobb eset. Ami a megsemmisítést illeti, itt egy egyszerűsített megsemmisítési eljárásra került sor, ebből 21.307 volt, a jog tulajdonosokkal együtt végeztük el ezt az egyszerűsített megsemmisítést. Ez elég hatékony módszer, ami a polgári jogi eljárásokat illeti, Németországban 72 ilyet indítottunk el, és ezen kívül körülbelül ezer olyan eset volt, amikor úgy gondolták a vámhatóságok, hogy hamisított termékről van szó, de a későbbi részletesebb vizsgálat alapján kiderült, hogy ezek eredeti termékek voltak, ugyanis először nem volt lehetőség arra, hogy megfelelő információnk legyen, és ez valóban nagyon nehéz probléma, nagyon komoly probléma, főleg a kisebb csomagok esetében. A vámhatóságoknak kell megvizsgálniuk minden egyes terméket, de sokszor nincs meg a megfelelő információ, és egyszerűen nem tudjuk eldönteni, hogy valóban hamisított termékről van ez szó, vagy pedig eredeti termékről. Egyetlen dolgot tehet a vámhatóság, felkereseti a jogtulajdonost, és utána a jogtulajdonos kezdeményezheti az eljárást a jogsértő ellen, de hát ott is több információra van szükség. Ez egy komoly probléma, és a második komoly problémát már a bevezetőmben is felvetettem. Mi ugye csak harmadik fél vagyunk. Volt Németországban 1160 olyan eset, amikor a jogtulajdonos nem is lépett fel. Nagyon sokszor az esetek 50-100%-ában nem reagált egyáltalán a jog tulajdonos, annak ellenére, hogy a vámhatóságok elvégezték a munkát, megtalálták a valószínűleg hamisított vagy hamisított terméket 10 millió euró értékben, de mivel a jogtulajdonos nem lépett fel passzívnak, inaktívnak mutatkozott, ezért ezek a termékek visszakerültek a kereskedelmi forgalomba így ezeket nem lehetett megsemmisíteni. Sok esetben ezeket a polgári eljárásokat maga a jogtulajdonos nem akarja kifizetni, és ezért inkább nem lép fel. Így viszont a vámhatóságok munkáját is ellehetetlenítik. megvannak a lehetőségeik a jogtulajdonosoknak, de sokszor egyszerűen nem hajlandóak fellépni. Egyetértek az előttem szólóval abban, hogy jobb partnerkapcsolatot kellene kialakítani a jogtulajdonosokkal, mert így tudunk csak a bűncselekmények ellen jobban fellépni. Akkor most nézzük, hogy mire is van szükségünk. Először is költséghatékony módszerekre a saját részünkről, illetve a jogtulajdonosok részéről is. Ez azt jelenti, hogy egy normalizált megközelítést kell alkalmazni minden egyes IPR sértés esetben nem értünk egyet azzal kapcsolatban, hogy a védjegyeket, a szabványokat különböző módon kell védeni. Ezt a vámhatóságok számára nagyon nehéz eldönteni, tehát általánosságban szellemi tulajdonjog sértéses eseteket egyetlen és normalizált megközelítés alapján kell kezelni. Fontos lenne, hogy gyorsan meg lehessen hozni a döntéseket, hogy gyors legyen a jogi eljárás, és gyorsan méghozzá a helyszínen meg lehessen semmisíteni ezeket a termékeket. Hogyha különbséget teszünk a különböző jogsértési esetek között, akkor teljesen ellehetetlenítjük a vámhatóságok munkáját, akkor már tényleg nem fogják tudni követni a helyzetet, és nem fognak tudni eljárni amennyiben meghallgatásra van szükség, közvetítőre van szükség, meg kell nézni, hogy hogyan lehet lefoglalni ezeket a termékeket. Mind ez nagyon komoly plusz munka, és ez aránytalanul sok munkahoz képest, hogy mire kifizetődő egy ilyen eljárás. Ezért úgy vélem, hogy új szabályokra nincs szükség hogyha megnézzük, hogy ezek a termékek komoly egészségügyi kockázattal járnak, akkor mégiscsak az a legfontosabb, hogy minél gyorsabban fel tudjunk lépni. Meg kell osztani a felelősséget, meg kell osztani a munkát, és még egyszer hangsúlyozom, a vámhatóságok pártatlan félként lépnek fel azt nem a vámhatóságok döntik el, hogy el, meg kell -e semmisíteni az árucikket vagy sem, és itt a 24. cikkre utalnék, itt szólunk a kis csomagokról. Ahogy ma megfogalmazásra került ez a szöveg, ennek értelmében a vámhatóságok munkája elég nehéz, mert a jogtulajdonosnak kellene megfizetni a megsemmisítés költségeit, és sokszor ezután polgári eljárás is indul, és a vámhatóságok a megsemmisítés után megpróbálhatják a tulajdonostól visszaszerezni a megsemmisítés költségeit, de ez elég bonyolult, kicsit közben túlléptem az időmet. Úgy vélem, hogy a szárazföldi és a hajón érkező csomagokra kell leginkább koncentrálnunk, valamint az internetes vásárlásokra, mert ezek ebben a globalizált világban tényleg nagyon jelentősek. Természetesen három milliárd csomagot nem tudunk, hát emberileg ezt lehetetlen lenne ellenőrizni. Köszönöm. Well, thank you very much for that very practical. Köszönöm szépen a nagyon gyakorlati tudnivalókat. Azt hiszem, hogy ez egy segítségünkre volt. Felhívta a figyelmünket a kis csomagokra, a kis küldeményekre. Nehéz a kategóriákat és a jogsértéseket kategorizálni. megnyitom tehát a vitát kérem, hogy jelentkezzenek, akik ö, az akarnak szólni. Kreutzmann úr ö, ölné a szó először, és utána a többiek, hogyha kérnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, úr elmagyarázta, hogy a fuvarozók csak egyik helyről a másikra szállítják az árut, és nem érzik magukat felelősnek a tartalomért, a termékekért. Egy jogtudós elmesélte, hogy hamis termékeket szállító konténer jött Kínából, ezt megsemmisítették, és utána mikor megpróbálták a költségeket behajtani, kiderült, hogy nem létezik a fuvaroztató. A feladó nem lehet felelős, de amikor egy hajó tulajdonos konténereket küld egyik országból a másikba, és kiderül, hogy a feladó egyszerűen nem létezik. Azt mondja a hajó tulajdonos, nagyon sajnáljuk, nem tudjuk ezt ellenőrizni, akkor személy szerint ez nekem problémás, mert nem kis mennyiségekről van szó, hanem egész konténerekről. Hmm felelősként meg lehetne jelölni a hajó tulajdonost, ugyanis hogyha egy címet hamisítanak, akkor mondhatja a fuvarozó, hogy hát sajnos erről nem tudok. Stoll úr, jól értettem-e a szavait? Az ön számára a meghallgatás nem hasznos? Akkor hogyan akarja meg oldani a problémát? Azt mondja a ö, az áru tulajdonos, hogy meg kell semmisíteni az árut, mert hamisított áru. 20 nap van, ennyi a határi. Azt mondja, hogy nem kell meghallgatás. Hogy oldjuk meg a kérdést? Ez a két kérdésem. Elnök. Ö, igen, fontos kérdések merülnek fel, és szeretnék magam is szólni. Megjegyeztem, amit Szolomai úr mondott, az, hogy a jogtulajdonosok esetleg nem lépnek föl. Ezt tapasztalja a taxud főigazgatás is, főigazgatóság is. Sok olyan eset van, amikor furcsa módon a jogtulajdonos nem akarja megvédeni a maga védjegyét úgy gondolom, hogy az önök szervezetének a tagja, az a tagjai ennél aktívabbak. Csak hogy nehéz eljárásról lehet szó. Meg kell könnyíteni nekik, hogy a jogaikat megvédjék. Hajlandók akciót indítani és vállalni az áru megsemmisítésének költségeit? kollégák, pertinente Nem tudom, hogy itt kell -e felvetnem egy részletkérdés a, negy, a 40. cikkel kapcsolatban. Majd a következő körben, most csak jegyzem, Galo úr. Oui, monsieur le président, moi je, Je souhaitais, j'ai entendu... Elnök úr, hallottam a négy előadót, és látom, hogy komoly problémái vannak a vámhatóságnak. Nem tudom, hogy jókor teszem-e fel a kérdésemet. A legutolsó cikkel kapcsolatban, a javaslatban adatcsere, adatbázis ez a témája. Úgy tűnik, hogy a bizottsági javaslata nem elégséges. Jó lenne hallani a szakértőket, a véleményüket, hiszen ez az eszköz kulcs fontosságú. Ettől lesz a vámhatósággal kapcsolatos jogszabály hatékony. Azt hiszem, azt hiszem mondja az elnök, hogy most a szakértőknek kell megadni a szót. Mindenkit szívesen hallunk, esetleg Timmerman úr és Nivman úr. Azt hiszem mindannyiukhoz szól a kérdés. Hogyha mindannyian kívánnak röviden válaszolni, Zimmerman úr kíván -e reagálni. Igen, nagyon röviden, elnök úr. A jogtulajdonos fel nem lépésével kapcsolatban. Nos, érdemes megnézni, hogy hány panasz érkezett az EU-ban. A jogtulajdonosok igenis aktivizálódtak, néhány ezerről 16 ezerre emelkedett a panaszok száma. Csak hogy felmerül egy nagy probléma a postai forgalom, hogyha lényegi eljárás kell indítaniuk az illetékes hatóság előtt, hogyha ehhez ügyvéd kell, és bíróság mert ez tízszer annyiba fog kerülni, mint maga a hamisítás. Ez az első válaszom. Második válaszom, majd hagyom a taxid, a vámügyi főigazgatóságot válaszolni. Vannak még rossz technikák, amelyek azt jelentik, hogy a vám kihagyásával az exportőr és az importőr megállapodik. Harmadik része válasznak az adatbázis. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem az a feladatunk, hogy értékítéletet mondjunk erről a cikkről. Van egy IPM adatbázis európai szinten, ez nem azt szolgálja, hogy az információt osztályozza, vagy véleményt mondjon róla, csak azban segítség, hogy a hamisítottat és az igazat segítsen megkülönböztetni hiszen nekünk, vámosoknak nehéz tudni, hogy igaz vagy hamis áruval van dolgunk. A jogtulajdona se tud gyakran különbséget tenni, gyakran kémiai labor vizsgálatokra van szükség, hogy ezt megtudjuk. Képzeljék el, hogy mekkora a vámos felelőssége, hogy ilyenkor döntsön. Ezért a Vámögyi Világszervezet egy IPM, adatbázist indított, amely pontos adatokat tartalmaz, amelyek alapján az igaz és hamis árut meg lehet különböztetni. Önök úr, köszönöm szépen. Két kérdéssel foglalkoznék. A fel lépés, a passzivitás a jogtulajdonosoknak. Folytatnám Zimmermann úr gondolatát. Egyre aktívabbak a jogtulajdonosok. Ezt látjuk az utóbbi 5-10 évben. De nem tudom megmagyarázni, és nem tudom kimagyarázni, hogy egyes esetekben miért nem lépnek fel a jogtulajdonosok vagy a licenc tulajdonosok. Én azt feltételezem róluk, elvárom tőlük, hogy felelős polgárok legyenek. Az információ kulcskérdés. A jogtulajdonosok a jogaikat egyes esetekben hajlandók megvédeni, de csak akkor, hogyha fel tudják használni a vámhatóságtól kapott információt, és ezzel sikerül megállapítani az eredeti forrás. Hiszen nagyon frusztráló, hogyha fellépnek, és semmi más nem történik, mint hogy meg kell az ő költségre semmisíteni a termékeket. a, az INTA felvetette a költségek megosztásának a kérdését. Nem csak a költségeké, hanem a felelősség megosztásának a kérdése merül fel. Jobban kell ismerni az ügyfelet, egyfajta gondossággal kell eljárni. Az ellátási láncot fel kell térképezni, így képzelhető el például, hogy kompenzációt kapjon az, akinek a jogait megsértették. Remélem, hogy sikerült a két kérdésre válaszolnom. Van der Per úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Krajcman úr a kérdést. Nagyon releváns természetesen az árufuvarozók mindig ismerik azokat, akikkel szerződést kötnek, hogyha ö, a ö, fuvaroztatóval szerződést kötnek, akkor ismerik. Ez azt jelenti. Ez azt is jelenti, hogy az illető ö, személy fogja őket kifizetni, tehát biztosan ismerik. Egy kereskedelmi tranzakcióban különböző felek vannak. Hogyha van egy fél, amely megrendeli a szállítást, a szolgáltatást, amit a fuvaroztató nyújt, és nem ugyanaz a személy, hanem az ellátási lánc túlsoldalán van, akkor elképzelhető, hogy nem ismeri a feladót a fuvaroztató. Ez nem azt jelenti, hogy ez jó gyakorlat, hogy ez hogy ismeretlenségben maradjon az egyik fél. A ö, fuvarozó jó esetben ismeri az ügyfeleit. Van egy nevezett ö, jó program az Európai Unióban, és ö, az A U ö, tanúsítvány ö, bizonyos minőséget. A minőségben benne van az ügyfelek ismerete. De ez nem általános követelmény, nem azt jelenti, hogy a költségeket meg lehetne ö, osztani, ö, amikor visszatartanak, raktároznak, vagy megsemmisítenek árut. Ez más kérdés. Ki az a személy, akinek előnye származik ebből az akcióból, a vámatosság fellépéséből a köz, hiszen így lehet a biztonságát védeni, és a jogtulajdonos, hiszen a fuvarozónak ebből nincsen előnye, nem is tud fellépni. Elővigyázatossággal kell, elővigyázatosan kell eljárnia. Azt ösztönözzük, hogy minőségi legyen a szolgáltatás. Az AU státusz is ezt célozza. Köszönöm. Stollavra következő felszólalom. Igen, köszönöm szépen. az adat minőséggel kapcsolatban természetesen hatalmas probléma ez a vám közigazgatás, a vámigazgatás részére, és a vámhatóságoknál hatalmas költségek merülnek föl. Ezért nagyon nagy bajokat okoz az, hogyha nem tudjuk, hogy pontosan kik a, az áru tulajdonosai, úgyhogy természetesen az adat adatok minőségének fontosságát mi is alátámasztjuk. Na most mi olyan eljárást szeretnénk a gyakorlatban látni, és amely során a szerzőjogok birtokosának elmondjuk, hogy meg lehet, lehetséges jogsértés történt, és akkor ők küldik el nekünk a nyilatkozat, nyilatkozatot, az egyszerűsített eljárásban történő megsemmisítés igazolására. Nem muszáj feltétlenül írásos nyilatkozatot kapnunk, csak egyszerűen biztosítani kell azt, hogy a, a jogok birtokosát is meghallgassuk, hiszen joguk van ahhoz, hogy megsemmités előtt velük is konzultáljunk. Mindez gyorsan és hatékonyan kell, hogy történjen, és ez lenne az a megoldás, amely a legköltséghatékonyabb lenne, és amelyel elérnénk a célunkat. célunkat. Természetesen ehhez még hozzá kell azt is tenni, hogy a vám hatóságokkal is fel kell venni a megsemmités során a kapcsolatot, és nem lehet elvégezni őket a polgári jog figyelembevétele nélkül. Én azt hiszem, hogy nem az a kérdés, hogy egy új adatbankot kell felállítanunk, hanem az, hogy a már meglévő nemzeti adatbankokban megbízhatók legyenek az adatok. Van egy német adatbank, abban vannak EU-s adatok is nyilvántartásban. Az IPM és a e, és a vámvilág szervezettel kapcsolatos információk is szerepelnek itt, a különböző megfigyelő ügynökségek a kalózkodással kapcsolatos meg, és hamisítással kapcsolatos megfigyelő ügynökségektől származó adatok is benne vannak, úgyhogy ezzel nincs gond, csak az a fontos, hogy az információk alapján aztán hogy folytatjuk tovább a munkát? Hogyha a jogtulajdonosoktól nagyon kevés információt kapunk, akkor nagyon nehéz bizonyos védjegyek vagy áruk hamisítástól való védelme. Tehát tulajdonképpen a, nem, nem ott a határon kell eldönteni azt, hogy a termék eredeti vagy hamisított. Nem is új, tehát nem új adatbázisra van szükség, hanem a már meglévő adatok jó kihasználására és a megosztására, természetesen a titkos adatok tiszteletbe tartásával. Természetesen vannak mindennek korlátai is, ugyanis hogyha a szerzői jog tulajdonosának nehéz eljárást indítani, mivel több mint egy termék hamisításáról van szó, akkor itt problémák merülnek föl. Nálunk zéró tolerancia van, hogyha elindítottunk egy intézkedést, akkor biztosítanunk kell azt, hogy ennek a költségét ne az adófizetők viseljék. Köszönöm szépen, és örülök neki, hogy tovább tud maradni, és még tovább is tudunk e, eszmét cserélni majd ebben a témában. Most akkor először a második, térjünk tovább a második szekcióra, mégpedig a kis, kisméretű küldemények témájára és a fogyasztók megvédésére. Első hozzászólón Krisztián Láj, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét, ő az Union de Fabricant főigazgatója. Lájs asszony, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm, hogy felszólalhatok. A néhány szóban. 200 tagja van annak a szervezetnek, amelyet képviselek. Az ipar minden területét képviseli, és más szervezetekkel együtt működik. 2010-ben kezdtünk egy kampányt, és ez lehetővé tette négy európai országnak, hogy ugyanazt a szlogent használja a fogyasztóval kapcsolatban. Stop fake a jelszó, vessünk véget a hamisításnak. Modernizált ellenőrzési eszközre van szükség. Ez a jelenség egyre bonyolultabb, egyre jobban igazodik, és egyre jobban beépül a legális kereskedelembe az a szerény ambíciónk, hogy megosszuk önökkel megállapításainkat. Meggyőződésünk, hogyha a vámhatóság renovált eszközt kap, akkor jobban szembe tudunk szállni ezzel az ö, betegséggel, ez a járványjal. Michel Welbeck Goncourt díjat kapott tavaly, ö, azt írt egy könyvet a sziget lehetősége. Erre szeretnék utalni. Európa egységesen, harmonizáltan kell fellépjen a hamisítás ellen mert a hálózatok odafigyelnek a variációra, odafigyelnek a közösségen belüli ellenőrzésre. Második gondolat, ez az Európa ne legyen a hamisítványok tranzit helye. Egységes, harmonizált legyen az európai megközelítés, azzal szembe, ami a közösségen kívülről jön. amikor a bizottsági javaslata azt mondja, hogy legyen lehetőség fellépni mindenfajta jognál, akkor ezt üdvözöljük. Úgy gondoljuk, hogy nagyon erős üzenetet küldenénk ezzel. Úgy gondoljuk, fontos ellenőrizni azt, amit mi a szellemi tulajdon jogok megsértésének vélünk, a look like kakra gondolok. Egyesek ezt tisztességtelen versenynek tartják, mások nem ez egyfajta szamárfület mutat a munkánknak. Ezek a termékek sértik a szellemi tulajdonjogokat. Hadd beszéljek másról is, a részekre bontott küldeményekről. Olyan küldeményekről van szó, amelyekben hamisítvány részeket küldenek ki. Ez a borzalom a jogtulajdonos számára, a vámos számára, ez utasforgalomba is előjöhet, nem turistáról van ki, aki emlékeket visz haza, hanem profiról, aki egy hálózat tagja. Ez azt mutatja, hogy az európai területen fogják összeállítani az illető terméket. Ez lehet gyógyszer, lehet mobiltelefon, lehet óra. Általában ezek a termékek külön-külön kísértékűek, sőt értéktelen kereskedelmi szempontból. Ezek a termékek gyakran kis csomagokban jönnek. Most pedig a párhuzamos hálózatokról beszélnék. Itt van hamisítás. Úgy gondoljuk, hogy itt is szükséges a az ellenőrzés és az európai szintű védelme a szellemi tulajdonjogoknak. Gyakran az alkohol tartalmú italokat is hamisítják, orosz, belorusz, kazah fenyegetésről kell beszélni. Most pedig rátérnék a kis csomagokra. A kismagok ellenőrzését nem kell az egyéni fogyasztó szankcionálásához kötni. Itt még nem tartunk. Nagyon különböző helyzetek vannak. Van olyan, hogy magánhasználatra szolgál csak a hamisítvány. A az internet küldeményekre is oda kell figyelni. Ezek gyakran veszélyes hamisítványok, levéllel, bliszterrel küldik, például gyógyszereket, gyógyszerleveleket. Ezzel tesztelik is a vámosok reaktivitását, arra kíváncsiak, hogy ismerik-e a hamisítványok emelt típusát a vám meghatározott számú személyt jelent. Hatékonynak kell lennie, ehhez egyszerűsített eljárás kell, például az áru visszavonása a lehető leggyorsabban. A 24. cikkük éppen ezt célozza, reméljük, hogy ezt el fogják fogadni, mert realista és megfelelő filozófiát követ. Mi a kis csomag? csak a vámos kell megítélje, hogy mi az. Amikor internetes rendelésről van szó, akkor gyakran több márka is van vannak Nike, Gucci, hamisítványok, több márka is jelen lehet, kis csomag emé, mi a B-terv, hogyha a kis csomag minősítés nem illik rá az illető csomagra. A jogtulajdonos nem tud fellépni esetleg nem is kap információt az eljárásról. Itt csatlakoznék ahhoz, amit a német vámhatóság képviselője mondott, hogy kicsit gyorsan haladunk. A jogtulajdonos, ha fellép, azért lép fel, hogy segítsen azonosítani az árut, mert ő ért hozzá a legjobban a saját árujához. Hogyha ezt nem veszük igénybe, akkor a vámosok megelégednek azzal, hogy ők milyen hamisítványokat ismernek, mi van benne az adatbázisba, nem aktualizálják, és akkor a hamisítók ezt nagyon ki fogják használni. Hogyha jogtulajdonost nem vonják be, akkor nem lehet felelős. Nem is lehet felelősségre vonni. További gondolat. Európa ne legyen a hamisítványok tranzit helye. Így lehet elkerülni, hogy visszajöjjön Európába a hamisítvány kis internet csomagokban. A tranzitot is ellenőrizni kell. A vámosoknak ez újabb kötelezettséget jelent. Ne kelljen a vámosoknak azt vizsgálni, hogy vissza fog-e jönni ez a termék, akár tranzitban van, akár végcél Európa. Meg kell különböztetni az igazi és hamis árut. Még egy szó, a tranzit ellenőrzése segítség a dél számára. Európa gazdasági válságban van, de Afrikánál jobb helyzetben van ezt a szűrő munkát el kell végezze Afrika, Dél-Amerika számára. Dél-Amerikán nem csak Brazíliát értem. Hálózatok vannak. Hogyha túl elnéző a tranzitország, akkor abban az országban is meghonosodik már pedig ennek a jelenségnek a megvalósulását látjuk hamisítván elleni harc a közféra és a kereskedelmi eh, vállalatok együttműködésén alapszik. Sajnáljuk, a 19. Eh, cikk az információ felhasználás korlátozza eh, csak igazságügyi felhasználásra az illető államban teszi lehetővé a felhasználását. Nem globálisabban kell gondolkodni. Hogyha találunk valamit, ami nem közösségen kívüli, akkor a jogtulajdonos hat használja fel ezt az információt, és az egész hálózatot tudja feltérképezni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Well, thank you very much again for another very Köszönöm szépen, köszönjük ezt a nagyon egyértelmű prezentációt. Valóban nagyon érdekes volt az önök oldaláról nézni, hogy hogyan kezelik a kis csomagokat, és hogy hogyan lehet a bűnüldöző szerveknek fellépni ezek ellen, a kis csomagok ellen, és hogy hogyan lehet így megállítani komolyabb mennyiségű hamisított terméket. A következő előadónk a European Straight Facilitation Committee vezetője, egy nagyon energikus és szakértő személy, aki többször hozzászólt már itt is, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy megadhatom neki a szót szintén 10 percben. Keith von kap szót. Köszönöm szépen. Először is gyorsan átfutnék azon, hogy hogyan tudunk felépni a hamisítás ellen, hogy ezek a gyors futárszolgálatok hogyan működnek, és hogy a kisebb szállítmányok definíciója, illetve a definíció hiánya milyen problémát okoz. Elnézést kérek, hogy ilyen kicsi ez a slide, azért remélem, hogy látható. A leutóbbi tanulmány, ami a gyorsfutás szolgálatokra vonatkozik, kimutatta, hogy valóban érintenek minket a hamisítási problémák. Itt ugye hozzáadott értékről, háztól házig tartó szállításról van szó, és hogyha az elmúlt 20-25 évet megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a biznisz azért változik a just-in-time jellegű szolgáltatások esetében. Úgy vélem, hogy a gyorsfutás szolgálatok nagyon fontosak a belső piac és a nemzetközi piac esetében ugyanis napi 30 millió csomagról van szó, 220 országot és területet fedünk le, 1700 repülőgépről és 200 ezer szárazföldi járműről van szó, és az elvámolás 30%-át képviseljük az EU tekintetében. Ennek nagyon fontos része az elvámolásnál az, hogy előzetes adatot tudunk küldeni minden egyes olyan szállítmányról, amely az Európai Unióba kerül, tehát ez egy nagyon időérzékeny szállítás, és egyéb ágazatok részeként jelenik ez meg. Itt az egyéb ágazatok megoszlása, high-tech, 29 bank, 14 autógyártás, gyógyszeripar, tehát nagyon fontos ipari ágazatok részeként jelennek meg ezek a gyorsutár szolgálatok. Az egyik legfontosabb célkitűzésünk az, hogy hatékony és kockázatkezelésen alapuló megközelítést tudjunk alkalmazni a hamisítás elleni harcban. Hát, hogyha megnézzük, hogy milyen gyorsan pörög ma a világ, milyen gyorsan szállítják ezeket a csomagokat, csak akkor tudunk fellépni a hamisítás ellen, hogyha megfelelő kockázatkezeléssel és kockázat elemzéssel rendelkezünk. Amennyiben ezt megtesszük, akkor bizonyára lehetővé tudjuk tenni, hogy a legális kereskedelem megfelelően tud majd működni, semmilyen akadályba nem ütközik. Ez különösen fontos most, mind az import, mind az export szempontjából ebben nehéz gazdasági helyzetben fontos, hogy zöggenőmentesen történjen minden. Mit tehetünk mi szállítók? Itt természetesen az express futárszolgálatokról beszélek. A szellemi tulajdont sértő szállítmányokról azonnal értesítjük a vámhatóságokat, a szabályozó vagy bűnüldöző szerveket a megfelelő törvények és rendeletek értelmében. Tehát megállíthatunk, leállíthatunk valamilyen szállítmányt annak érdekében, hogy a küldő vagy a fogadó adatait ellenőrizzük a megfelelő hatóságok kérésére. Természetesen mi nem vagyunk szakértők abban a tekintetben, hogy mi egy szellemi tulajdon jogot sértő küldemény, de amennyiben a hat a hatóságok felhívják erre a figyelmünket, akkor megtehetünk valamilyen vizsgálatot. Általában nálunk a vizsgálatok a repülés biztonságára vonatkoznak, inkább ezért vizsgáljuk meg a csomagokat, nem alapvetően szellemi jogsértés gyanúja miatt. Ez az, amit megtehetünk. Aztán van, amit nem tehetünk meg, nagyon sok tapasztalatunk van, de nem vagyunk vám szakértők. Nagyon sok különböző jellegű szállítmányt láttunk már, de hát nem vagyunk vámosok, nem tudjuk megállapítani a szellemi jogsértést. Úgyhogy mindenképpen a vámhatóságok a megfelelő szerv arra, hogy ezeket a szellemi tulajdonjog sértéseket megállapítsák, úgyhogy nem a mi alkalmazottainknak kell ezt a munkát elvégezni. Ezeket a rendkívül összetett feladatokat a mi munkatársaink nem tudják elvégezni, erre csak a vámhatóságok vagy a jogtulajdonosok képesek. Ami a bizottság javaslatát illeti a kis szállítmányokkal kapcsolatban, a bizottság kimondja célkitűzéseket, de nem definiálja a, a kis szállítmányokat, ez pedig kritikus fontosságú számunkra. Nagyon sok esetben, nagyon sok EU-s jogszabályban utalás történik a kis csomagokra, vagy kis szállítmányokra, small consignments, de ezeknek nincsen általános definíciója és a korszerűsített vámkódex, illetve ennek végrehajtó intézkedéseiben sincsen semmilyen általános definíció. És bármennyi időbe teljen is majd a korszerűsített vámkódex végrehajtás, és bármilyen hatékony legyen is, nincs vele definíció a jelenlegi korszerűsített vámkó, a jelenlegi vámkód, vámkódex csak azt mondja, hogy ezek olyan termékek, amelyek kis csomagban magánszemélytől magánszemélyhez kerülnek. Itt a small package, a kis csomag található és amikor az adó jogszabályokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy small consignment kis szállítmány, egy olyan szállítmány, ami egy magánszemélytől egy másik magánszemélyhez kerül valamilyen tagállamban. Hát ettől mi nem jutottunk közelebb a kis szállítmányok definíciójához. Gyakorlatilag azt kell elmondanom, hogy nincsen limitálva az, hogy hány csomagot lehet eljuttatni egy adott fuvaroztatótól egy adott címzettig. A DigiMove-val, a Taxuddal is felvettük a kapcsolatot, és amikor megnézzük, hogy mi a probléma a kis szállítmányokkal, hogyha a szállítmányozók részéről nézzük a kitételeket, akkor mondjuk nem mondhatom azt, hogy egy iPad egy kis szállítmány, egy small consignment. Van, aki pedig azt gondolja, hogy igen. A legutóbbi vámkódex ülésen volt is vita arról, hogy mit értünk kis szállítmány, small consignment alatt, valószínűleg a különböző területeken mást és mást értenek ez alatt talán a low value consignment kis értékű szállítmányt kellene alkalmazni, mert a kis szállítmány gyakorlatilag meghatározhatatlan. Természetesen továbbra is együttműködünk a bűnüldöző szervekkel, és nagyon örülök annak, hogy itt lehettünk, és kifejthettük a véleményünket ebben a rendkívül fontos témában. Köszönöm szépen. Ez rendkívül rövid, összeszedett és egyértelmű definíció és előadás volt. A bizottság részéről itt van az a nagyon erős csapat, különösen Caroline, aki már elég régóta foglalkozik ezzel a témával, hogyha lesz időnk, akkor ezekben a kérdésekben meg fogom majd adni a szót a bizottság képviselőjének. Remélem, hogy ezekre válaszolnak majd. Akkor most lépjünk tovább, a második szekció utolsó hozzászólója következik. Nagy örömmel üdvözlöm itt a meghallgatáson Kevin Costellót, aki igazgató helyettes az Egyesült Királyságban a vám és jövedéki adó kérdésekkel foglalkozik, és ő is már nagyon régóta dolgozik együtt velünk. Nagy öröm számomra, hogy megadhatom neki a szót ebben a kérdésben. Kevin Costello következik 10 percben. Köszönöm szép <clears throat> elnök úr, köszönöm a lehetőséget hogy ö, szólhatok a személyi vámhatósági érvényesítésről és a kis javakról. Megpróbálok a lehető legrövidebben ö, hozzászólni. A ö, kis már ö, hallottunk az első ö, kép azt mutatja a szlájdomon, hogy ö, meg kell határozni, miről van szó valamilyen meghatározás szükséges, az érték, vagy a méretek, a súly, vagy azt jelenti, hogy magánjelleggel adják fel valamilyen meghatározás feltétlenül szükséges hogyha nem is részletesen, de a szabályozás állítsa fel az alapjait, a kritériumokat, érték, vagy cikkek száma, méret, feladó, sok kritériumot lehet igénybe venni, de a kritériumokkal sem foglalkozik a szabályozás. A további megjegyzés a kismagokkal kapcsolatban, hogy megfelelő arányt kell találni. Nem világos számomra, hogy sikerül-e kiegyensúlyozni a gazdasági szereplők érdekeit a jogtulajdonosokéval és a fogyasztókéival. Tudom, eh, hogy a vállalkozások eh, annyit szeretnek számlazni, amennyit a piac eh, elfogad, és nem a vámnak a szerepe, hatóság szerepe be, be ö, avatkozni, illetve nem is célja a vámhatóságnak a ö, közvagyont az ellenőrzések költségével csökkenteni rá áll rendelkezésünkre a statisztika, a kollégám is mondott, ezért gyorsan tovább lépek, ami az esetek számát illeti, a postai és futár forgalom a jogsértések döntő többségét adja ki 64 százaléka az összes szellemi tulajdonjogsértési esetnek az EU-ban postai, illetve gyors szolgálati eset. A legnagyobb kockázat a ö, nagy tételben ö, történő ö, szállítás. Azt látjuk a postai forgalomban, hogy nagy a gyógyszeripari, kozmetikai, villamos és testápoló termékeknek az aránya, azaz az olyan áruké, amelyek nagy kárt tudnak okozni, de kb. 75 százalékot tesznek ki. Fontos része az ellenőrzésnek a védjegy ellenőrzés, a márkajelzés ellenőrzés, és gyakran hamis márkajelzés van a termékeken, így próbálják elkerülni az ellenőrzést hogy megmaradjunk a kis csomagoknál. Nos, a kis csomagok nem kis problémát jelentenek, már csak a tárolások, a raktározások is nem szabad, hogy túlságosan megterheljék a vámhatóságot. A meghallgatáshoz is van ö, joga annak, akit ö, fenyeget az, hogy előzetes letartóztatásba ö, helyezik, ezért ö, különösen nehéz ez a ö, eljárás. Jelentős ö, bürokrácia, jelentős papírmunka áll emögött nincsen jel arra, hogy csökkenje az interneten a kereskedelem, ezért ezzel a problémával foglalkoznunk kell. Mint mondtam, nagyon nagy volumenű a kisértékű forgalom, de kisértékű ez a jogtulajdonos számára is, ezért nem is kívánnak nagyon ezzel foglalkozni. Látok a postai forgalomnál, hogyha a címzet panaszt emel az elkobzás ellen, és azt mondja, hogy ez nem hamisítvány, a jogtulajdonos általában nem lép fel, azért, mert a csomag kis méretű. Gyakorlatilag arra alapoz a vámhatóság, hogyha hogy a jogtulajdonos igazolja, hogy hamisítványnak tartja az illető lefoglalt terméket a szervezetbűnözés is kihasználja ezt a lehetőséget. A komoly szervezetbűnözésnek is része ez. Az EU-n kívül telepedhet meg valaki, és onnét küldheti postai úton az EU-ba kisebb kockázattal a hamisított árut, és az EU az ilyen küldeményeknek első számú célzottja, címizetje. A bizottsági javaslatra térnék most rá az esetleg hamisított árukkal kapcsolatban. kollégámmal egyetértek, amikor azt mondom, mondja, hogy a jogtulajdonos tudja eldönteni, hogy hamisítványról van-e szó. És beadványában, hogyha fogalmaz meg ilyet a jogtulajdonos, világosan ki kell mondaniuk, hogy milyen alapon döntsön a vámhatóság. Néha nagyon egyszerű, mert azt mondja a jogtalanos, hogy a mi termékünket Kínában nem adjuk el, tehát ami Kínában jön, az hamisítvány. De gyakran nem ilyen könnyű, mert genuin terméket itt bevíthetnek Kínába, de onnét hamisítvány megy ki a mm, meghallgatás joga megilleti a címzettet, mielőtt fellépnénk, illetve már az akción kezdete után is a költségek terhe a jogtulajdonos és a kincstár között meg kell oszoljék. Ez komoly megfontolásunk tárgya, hiszen jelentős költségekről van szó, hiszen raktározni, és utána meg, megsemmisíteni kell az árut hallottunk az információk kérdéséről is. A jogtulajdonosokat informálni kell, hogyha kis csomagot semmisítünk meg, egyszerűsített eljárásban, akkor fontos, hogy legyünk rugalmasak, és a jogtulajdonosokat értesítsük, hogy tudják, hogy ö, mi a probléma, hogyha nem is kívánnak minden esetben ö, fellépni fel tudják használni az információt, megpróbálják a, megpróbálhatják az ellátási láncot felgöngyölíteni. Az utazók csomagjaira térnék most rá. Sok aggályunk van azzal kapcsolatban, hogy lefoglaljunk kis mennyiségű hamisítványokat nagy a külföldre utazás költsége, ezért ebben a fajta importban nem látunk igazán kockázatot. A kereskedelmi importot természetesen üldözzük, amikor ékszereket, órákat ömlesztve hoznak be. Az akciónk célja a ö, hamisításnak a meghiúsítása Európában, a ö, hálózatok felgöngyölése. Itt be is fejezem. Kicsit túlmentem a 10 percen, elnök úr. Just over, Mr. Costello. Csak egy kicsivel, Costello úr, nem probléma, mert nagyon érdekes volt az előadás. Azt hiszem, hogy már nagyon sokan gondoltunk arra, hogy az utasok csomagjai, csomagjaival mi legyen a helyzet, és hogy ezzel kapcsolatban is fontos a hamisítás kérdése. Hedasszony fog majd kérdést föltenni, a jelentéstevő is szeretne, ha szeretne, a jelentéstevő is kap lehetőséget, de először Campbell úr kap szót. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk ennek a meghallgatásnak a megtartására. Nagyon alapvető, fontos kérdésekről beszélünk itt. Az én aggájaimat a legutolsó beszélők alátámasztották, mivel hogy ők is azon a véleményen voltak, hogy a kisméretű csomagok definíciója okozza az egyik legnagyobb problémát. Ez egy elkerülhetetlen kérdés, egyszerűen ezt a koncepciót jobban ki kell dolgoznunk. De hogyha most a megsemmisítésre térünk át, illetve annak a jogára, hogy ezeket a kisméretű szállítmányokat megsemmisítsük, én úgy, úgy gondolom, hogy túlságosan nagy a mozgásterünk, ugyanakkor túlságosan szűk. Például, amikor gyógyszerkészítményekről van szó, akkor nagyon jó lehetőségeink vannak, de az e, tehát az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos árukkal szinte semmit nem tudunk tenni. Nem szeretnénk, hogyha az elektronikus úton ö, értékesítő kereskedők lennének a vesztesei ennek a helyzetnek az Európai Unión belüli szolgáltatás nyújtos, nyújtásról sokat beszélünk, és itt előfordulhat, hogy az elektronikus kereskedelmen belül is gazdát cserélnek importált áruk, vannak importőrök, importőrök és vannak az Unióba kis mennyiségben importált szállítmányok is. Úgyhogy ezekről se szabad elfeledkezni. Tudjuk, hogy lesz egy harmadik szekció, amely majd a generikus gyógyszerekről fog szólni. Sajnos ott már nem tudok itt maradni, hogy azt is meghallgassam, de azt hiszem, hogy az lesz majd a legtöbb kérdést felvető, legvitatottabb téma. Most úgy tudom, hogy Németországban nőtt a letartóztatások száma 2010 során, valóban csúcsot ért el. Meg szeretném kérdezni, hogy miért és hogy milyen konkrét termékekkel kapcsolatban történtek elkobzások. Gondolom, hogy lehet, hogy gyógyszerekről van szó, nem tudom, de lehet, hogy majd megtudjuk az előadótól. Dióhéjban azt lehetne elmondani, hogy ez egy olyan jogalkotási aktus, amely mindig tele lesz paradoxonokkal. Egyrészt azért, mert szeretnénk egy nagyon szoros hálót fonni a, a hamisított áruk köré, viszont ha ezt megtesszük, akkor ez mindenképp az elektronikus kereskedelem kárára fog válni. Ha viszont nem elég erős a háló, nem elég szoros, akkor egy sor olyan termék lesz majd, amelyeket nem fog lefedni a jogszabályos, és itt elsősorban a gyógyszeripari termékekre gondolok. Lehet, hogyha a 24-es cikket és a körülötte levő cikkeket módosítani tudnánk, és megpróbálnánk úgy átalakítani, hogy ezek egy kicsit finomítanák az általunk használt koncepciókat, akkor az jó lenne. Ugyanis nagyon óvatosan kell eh, járnunk, nehogy aztán az olyan jogalkotás, amelyet elvileg mindannyian támogassunk, ellenkező hatást éljen el. Elnök, köszönöm szépen. Hedasszony a szocialisták nevében az árnyék jelentéstevő, most neki adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nincsen svédre tolmácsolás, viszont mondták, hogy beszélhetek svédül. Ugye ez így van? Hát kiabáljanak, hogyha mégsem működik. A fogyasztói perspektíva rendkívül fontos számomra. Reggel, illetve délelőtt folyamán a különösen kiszolgáltatott fogyasztókról volt szó, és ebből a szempontból is nagyon fontosak ők. Akár gyerekekről van szó, akár beteg emberekről. Nagyon sok termék van, ami ide tartozik. A játékok, a gyógyszeripari termékek, az élelmiszeripari termékek, e, ezek mind általmasak lehetnek a kiszolgáltatott fogyasztók számára. Voltam Sankhájban, és meglátogattam ott a vám, vámhatóságokat is. Nagyon érdekes volt az ő példájuk arra, hogy a harmadik országokból származó termékeket hogy tudjuk a hamisított termékek beáramlását az EU-ba megakadályozni. Na, jobb együttműködés kell, jobb információ csere kell, először is azért, hogy megállítsuk a hamisított termékek gyártását, másodszor meg az Európai Unióba való bevitelét. Szeretném a bizottsághoz intézni a következő kérdésemet, vagy bárki az, aki meg tudja válaszolni, a definíciókról szeretnék szólni. Egyelőre nincsenek megfelelő definícióink. Például a könnyen megsemmisíthető termék. Az micsoda? Ez, ezen mit értünk? Vagy a kisméretű szállítmányokon mit értünk? A bizottság nem javasolt ezekre vonatkozóan semmiféle definíciót, csak azt mondják, hogy lesz majd egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus, alapuló jogi aktus, ami ezt eldönti. Nem lenne jobb, hogyha már a rendeletben lenne egy definíciója ezeknek a fogalmaknak? Elnök, Köszönöm szépen, Adrian Wright asszony, szerettem volna amúgy is megkérni, hogy szóljon hozzá a bizottság nevében, úgyhogy jegyezze meg a definíciós kérdést, és akkor majd válaszol erre is. Hogyha nincs több felszólaló, akkor először az előadókat szeretném megkérni arra, hogy kommentálják a, az elhangzott megjegyzéseket, illetve kezd, kérdéseket. Először Costello, aztán vont, végül pedig Láj asszonyé lesz a szó. Tehát Costello, Costello úré first, de először is a szó. Köszönöm szépen. Egyetétek az legutoljára felszólalóval. Az Egyesült Királyság vám hatósága megpróbálja prioritizálni, elsőbségi, elsőbséggel kezelni azokat a termékeket, amelyek veszélyesek a fogyasztók számára. Nagyon sokféle kockázat van, amik a statisztikában nem is szerepelnek. Érdekes módon jelenleg a cigaretta és a dohány, mégpedig különösen Kínából származó hamisított cigaretta az, amely a legnagyobb problémát jelenti jelenleg, és ezekre nem vonatkoznak a hamisítással kapcsolatos tört törvények. És mivel amúgy is Kínára sokszor koncentrálunk, ezért nagyon sok hamisított cigarettát találunk. És van úgy is, hogy egy csomagot azért bontunk meg, mert arra gondolunk, hogy dohány van benne, és nagyon sokszor a hamisított ruha, textilipari termékeket találunk, ezekkel is foglalkoznunk kell. És azt is el szeretném mondani, hogy a határ ellenőrzések, különösen akkor, amikor a kisebb jellegű szállítmányokkal foglalkoznak, ezek csak, csak is kielégítetlenül kezelhetik a problémát. Hiszen megpróbáljuk mások helyett elvégezni a problémát, megpróbálunk a, megpróbáljuk az internetes értékesítést is ellenőrizni, meg kell, meg, gondoskodni kell arról, hogy ez e felett jobb legyen az ellenőrzés, a fogyasztók képzésére is figyelmet kell fordítanunk. Tehát nem csak a határokon elvégzett ellenőrzésről van szó, nagyon széles területeken vannak még feladataink. Elnök, köszönöm, Von úr. Hát nem nagyon van ehhez mit hozzátennem, be kell ismernem, hogy ez a bizonyos szoros háló, ez eléggé aggodalmat keltő dolog, ugyanis azt mindig nagyon nagy mértékben támogatjuk, hogy a, web, hogy a szolgáltatónak legyen meg a megfelelő, megfelelő illetve a vámhatóságoknak legyenek meg a megfelelő pénzeszközei. Hogyha a 27 tagállamban valami közöset kell, hogy keressünk, akkor az pontosan az, hogy a vámhatóságoknak nincsenek meg a megfelelő anyagi forrásai. Ö, a feladat elvégzésére. Hogyha, hogyha valaki minket értesít, hogy egy szállító hamisított árukat szállít, akkor meg tudjuk állítani az árukat. De nem mindig tudjuk ellenőrizni megfelelő módon, hogy, hogy hamisított áru-e az az, az, az az illető termék, vagy nem. Nagyon szeretnénk, hogyha nem állnának tömegével a lefoglalt áruk a raktárainkban. Hogyha le tudnánk foglalni az árut, és hogyha vissza tudnánk keresni az eredet helyéhez, a, a, vissza tudnánk vezetni ezt az árut, akkor sokkal könnyebben lenne, lehetne megoldani a problémákat. Elnök, igen, hát a vámhatóságok finanszírozása sajnos nem tartozik a mi hatáskörünkbe, ez mindig is a tagállamok hatáskörébe tartozott, de tudom, hogy gyakorlati szempontból beszél, és tudom, hogy mekkora nyomás nehezedik a vámhatóságokra nem megfelelő pénzeszközök miatt. Köszönöm szépen. Értem ezekből a hozzászólásokból, hogy mi a probléma a kis csomagokkal, hogy itt koncepcióbeli probléma van, illetve a megsemmisítéssel is probléma van. A 1383-assal kapcsolatban volt konzultáció, és akkor mi is hozzászóltunk, hogy talán olyan guideline-okat kellene kialakítani, amelyek kifejezetten a kis csomagokra vonatkoznak. Itt ugye a postai küldeményekről beszélünk, és az univerzális postai uniónak megvannak a maga definíciói, úgyhogy a postai unióban mindenki számára ugyanazt jelenti a levél, a kis csomag. Itt a csomagolásról van szó, tehát arról, hogy hogy néz ki maga a csomag, illetve hogy mi ennek a súlya. Úgyhogy itt nagyjából azért van egy definíció, amit esetleg figyelembe lehetne venni. Itt láttuk a különböző fényképeket, tehát tudjuk, hogy mekkora munka egy óriási konténert átvizsgálni, illetve hogy mi történik azokkal a kis csomagokkal, amelyek folyamatosan érkeznek az ilyen express futárszolgálatok révén. Úgyhogy látjuk itt a problémákat. Csak szeretném felsor, felhívni a figyelmet arra, hogy a Postai Uniónak vannak definíciói. Ami a megsemmisítést illeti, Nyilván ennek van ugye költségvonzata. Beszéltünk a dohánytermékek megsemmisítéséről. Itt az ökológiai hatásokat is figyelembe kell venni, a környezeti hatásokat is figyelembe kell venni, mert ezeknek a megsemmisítése esetleg veszélyes lehet. Ami az alkohol megsemmisítést, megsemmisítését illeti, ez ugye általában üvegben van, úgyhogy ki kell önteni az üvegből az alkoholt, és külön megsemmisíteni az üveget, külön megsemmisíteni magát a szeszes italt. Valóban ez nagyon nehéz. Úgyhogy értem én, hogy nem arról van szó, hogy egy zacskóban találnak valamilyen terméket, azt széttépik, és akkor meg van semmisítve. Tehát tudjuk, hogy a megsemmisítés sokszor környezeti szempontból is bonyolult. Tudjuk, hogy a vámhatóságoknak a lefoglalásokkal kapcsolatban milyen komoly munkájuk van, és milyen komoly problémákba is ütköznek a leginkább lefoglalt termékek elektronikai cikkek és ruhák természetesen a dohány mellett. Köszönöm. Good. Well, thank you very... Jó, köszönöm szépen. Akkor kezdjük is el a harmadik szekciót. A Stolleó szeretne még hozzászólni, kérem, tessék. Köszönöm szépen. Külön, volt egy külön német kérdés, úgyhogy szeretnék arra változ, válaszolni, hogyha megtehetném. Tehát arról szólt a kérdés, hogy milyen szállítmányok lefoglalása vezetett a 2010-es emelkedéshez. 440, 540 eset volt gyógyszer, de volt életstílussal kapcsolatos termék is, erről talán nem is kell részletesebben beszélnem és a fogyasztóink ezeknek a eh, termékeknek a nagy részét önkéntesen szerezték be az interneten, tudatosan eh, az, azt is tudván, hogy mit tesznek, és eh, közel szoros együttműködést folytatunk ugyanaz iparral, hogy az ilyen online gyógyszerek, gyógyszerek kereskedelmét megakadályozzuk, de sajnos ezek olcsóbbak. A 2010-es emelkedést valószínűleg a foci világbajnoksággal magyarázhatjuk, mert a ezzel kapcsolatos mindenféle kereskedelmi cikk, a pólótól kezdve nem tudom meddig, ilyenkor, a, ilyenkor az interneten sokkal gyakrabban került előadásra. eladásra voltak ilyen egész kis csomagok, amiben különböző cikkek voltak, 18 euróért, magánhasználatra vásárolt, partira, parti célból vásárolt dolgok voltak ezek. Elnök, köszönöm szépen, tulajdonképpen nagyon meglepően egyszerű volt a magyarázat, majd meglátjuk, hogy az olimpiával kapcsolatban lesznek-e ugyanilyen jelenségek, és akkor nem fogunk tétlenül ülni mi sem. Valószínűleg mindenfajta nagy sportrendezvény kiváltja az ilyenfajta tevékenységet. Jó, akkor tehát a harmadik szakasz, amely szintén nagyon fontos aspektusát tekinti meg a témának, a tranzitárukat. Megkérek minden előadást tartót, hogy ö, tartsa magát az megadott időkerethez. Richard Bergström úr sajnos nem tudott eljönni, viszont Hugh Polem, aki a Benelux államok hatóságainál dolgozik, hajlandó volt helyette beugrani, és valószínű, hogy nem is fog 10 percnél többet beszélni, úgyhogy neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, tényleg minden erőfeszítést megteszek, hogy ne lépjük túl a 10 percet. Richard Bergstrom sajnos nem tud itt lenni, vissza kellett mondania ezt a az előadást. Az FPA-ban én az alelnök vagyok, úgyhogy nekem is van háttértudásom ezzel a témával kapcsolatban. Az FPA-ról néhány szót szeretnék elmondani. Ez az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége 31 nemzeti gyógyszergyártói szövetséget képviselünk, 37 nagyon fontos gyógyszergyártó céget, 635 ezer alkalmazottat képviselünk összességében. Most engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a tranzit termékekről, és utána pedig a többi a vitában megjelent ponttal is szeretnék foglalkozni. Az FPA-nak tehát nagyon fontos feladata a hamisított gyógyszerek felderítése, ennek ugye több lehetősége is van, vannak olyanok, amelyekben nincsen hatóanyag, vannak olyanok, amelyek viszont különösen veszélyesek, mert toxikus anyagokat tartalmaznak, és ezek nagyon komoly kockázatot jelentenek a páciensek életére nézve, akár az életüket is veszélyeztethetik. A hamisított gyógyszerek elég jelentős részt tesznek ki a tranzit termékek között. A WHO adatai szerint a fejlődő országokban megjelent gyógyszerek egyharmada is hamisított lehet akár. Itt nem helyi szinten gyártott gyógyszerekről van szó, ezek más országokból érkeznek, ezekbe a fejlődő országokba, és valóban azt látjuk, hogy Európa földrajzi elhelyezkedését tekintve Ezeknek a gyógyszereknek nagyon komoly elosztó platformja lett a brüsszeli reptéren, nagyon sok malária ellenes gyógyszert foglaltak le, ezek Afrikába mentek volna, és ezekben nem volt hatóanyag, ez nagyon komoly problémát okozhatott volna azoknak, akik Afrikában várnak erre a malária gyógyszerre, és ezek a gyógyszerek, amennyiben toxikus anyagot tartalmaznak, akár elhalálozáshoz is vezethetnek és nagyon sok esetben a malária rezisztent, malária gyógyszer rezisztencia alakult már ki, éppen ezért fontos, hogy mindig megkapják az új malária gyógyszereket az arra rászorulók, és hogy az antibiotikumok is időben is eljussanak Afrikába. Tehát egyértelmű, hogy nagyon fontos, hogy felelősséget vállaljunk ebben a témában, és foglalkozzunk az Európán keresztül tranzitáló gyógyszerekkel. Nagyon sok aggály felmerült már ezekkel kapcsolatban. Láttuk a bizottsági szöveget és a bizottsági szövegben nincsen egyértelmű és kemény kitétel azzal kapcsolatban, hogy az Európában tranzitáló gyógyszereket jobban kellene vizsgálni, ez pedig közbiztonsági, közegészségügyi kérdés, hogy ezeket a termékeket megfelelőképpen tudjuk ellenőrizni. Természetesen mindannyian egyetértünk ezekben a célkitűzésekben, és sajnos nagyon sok sajnálatos incidens történt 2008-ban. Szabadalom sértő gyógyszereket tartottak vissza, és ez az incidens eléggé kellemetlen volt az FPA tagországai, szervezeteit is érintette ez a kérdés. Nyilván senkinek sem célja az, hogy a generikus, legális generikus gyógyszereket megállítsa, mi csak a szabadalom sértő gyógyszerek ellen szeretnénk fellépni. Ezt akkor egyértelműen el is mondtuk tagszervezeteink nevében csak nagyon kevés esetben történt ilyen a sértő gyógyszer megállítása. 2008-ban sok gyógyszer egyébként késlekedve érkezett csak meg a piacra, mert az ezzel kapcsolatos tranzitvizsgálatok túlzottan hosszúra nyúltak. Mi is szeretnénk elmondani még egyszer, hogy nagyon komoly különbséget kell tenni a hamisított tranzitgyógyszerek megsemmisítése, illetve a legális generikus gyógyszerek vizsgálata között nyilván itt két teljesen más kategóriáról van szó, az egyiken fel kell lépni. Ami a kis csomagokat illeti, ez felmerült a mai délután során elég sokszor, ez valóban nagyon komoly aggály, ugyanis az ilyen kis csomagos hamisított termék szállításban a tökéletesen hamisítható és így csempészhető termék valóban a hamisított gyógyszer, és itt nagyon komoly értékekről beszélhetünk. Több hozzászóló is elmondta már, hogy nagyon sok illegális online gyógyszertár, ha mondhatom így, működik, és a Digit taxud lefoglalási adatait, ha megnézzük az elmúlt évre nézve, akkor a teljes lefoglalt kis csomagos hamisított termékek 68%-a gyógyszer volt. Hogyha megnézzük az interpolos adatokat az Egyesült Királyságban itt is három nap alatt több mint ezer terméket, hamisított gyógyszert foglaltak le ilyen kis csomagos szállítmányokban. A frankfurti repülőtér levél elosztó központjával is beszéltünk, és ott is 30 és 50 közötti kis csomagot állítanak meg nap mint nap, amelyben hamisított gyógyszerek vannak, úgyhogy valóban meglepő és ijesztő, hogy milyen magas értékekről, milyen magas százalékokról van itt szó, és utána ezeket a hamisított gyógyszereket meg is kell semmisíteni. A közegészségügyi kockázatokat nem szabad alábecsülni a hamisított gyógyszerek tekintetében. A vámos kollégákkal felvéve a kapcsolatot, ők is egyértelműen elmondták, hogy számukra is ijesztő, hogy milyen mértéket öltött a hamis gyógyszerek bejuttatása, és hogy ez valóban nagyon sok időt vesz igénybe, 3-5 perc egyetlen kis csomagnak az átvizsgálása és az ehhez kapcsolódó papírmunka, de hát erre a munkára szükség van. Az információ megosztása rendkívül fontos, és mint ahogy több hozzászóló is elmondta, a problémát a gyökerénél kell megragadni, és amikor ezek a gyógyszerek megérkeznek az Európai Unióba, akkor ezeket a lehető legmagasabb arányban rögtön le kell foglalni. A lehető legtöbb információt el kell juttatni egymáshoz, azzal kapcsolatban, hogy kik azok a bűnözők és bűnözői csoportok, akik ezek mögött, a hamisítások mögött állnak. Van egy Európai Szövetség, a biztonságos gyógyszerekhez való hozzáféréssel foglalkozik, és az ő adataik szerint az illegális online gyógyszertárakból vásárolt gyógyszerek 62%-a hamisított volt, és a csak vényre kiállított gyógyszerek közül is 95%-ban illegálisak voltak az internetes vásárlások. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos, hogy együttműködjünk, és az ilyen illegális gyógyszertárak mögött álló bűnözői csoportokat lefülelhessük. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy a közvetítőkkel való együttműködés is fontos, az információ megosztás velük is rendkívül fontos, csak így tudjuk ezeket a hamisított termékeket megállítani. Itt ugye több szolgáltatás, a fizetői szolgáltatás, a futárszolgálat szintén kapcsolódik ezekhez az illegális gyógyszertárakhoz, tehát minden egyes érintett féllel fel kell vennünk a kapcsolatot. És lezárásképpen azt szeretném még egyszer elmondani, hogy a tranzit termékek vizsgálata rendkívül fontos, és ez a jelenlegi rendeletből szinte teljesen hiányzik a szerepünk, a felelősségünk itt Európában valóban nagyon nagy, ezeket az egészségügyi kockázatokat meg kell állítanunk, és nem szabad ezeket kiengednünk a világ más tájaira. Fel is vagyunk erre készülve, és nem csak az európai páciensek és polgárok egészségét kell védenünk, hanem a világ más táján élőkét is. Másodszorban pedig szeretném még egyszer kiemelni, hogy a kis csomagok kritikus fontosságúak, mert szinte áramlanak be az Európai Unióba a hamisított gyógyszerek, ezeket meg kell állítanunk, ehhez információ csere kell azokról a szolgáltatókról és online vásárlási lehetőségekről, amelyek ezek mögött a hamisított gyógyszerek mögött állnak. Csak így tudjuk ezt megállítani. Úgy látom, hogy pontosan benne vagyok a 10 percben, úgyhogy köszönöm szépen. Certainly. Köszönöm szépen, kiválóan időzítette az előadást, és egy sor nagyon fontos kérdést is felhozott. Amikor a gyógyszeriparról beszélünk, akkor mindjárt tovább is lépnénk Lídia Málóhoz, a következő előadástartóhoz, aki a kormányügyek, a, az szellemi tulajdonjogok és kereskedelmért felelős európai generikus, generikus gyógyszer szövetségi főigazgató. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget arra, hogy előadást tarthassak. Tehát az európai gyógyszeriparról szeretnék beszélni. A szövetségünk ezer taggal rendelkezik 34 Eh, európai országban, és az Európai Unió gyógyszereinek 50%-áért felelős, ami éves eh, leosztásban 30 milliárd eh, euró értékben kerül, 30 milliárd er, euró értékű megtakarítást jelent 150 ezer embernek adunk munkát, és mi vagyunk a legversenyképesebbek eh, az Európa szektorai közül, mivel 30-tól 90 százalékos 90 eh, eh, mondhatjuk meg, mondhatjuk, hogy tudunk, tudunk olyan ár csökkentéseket elérni, amelyek amelyek a gyógyszeriparban megvalósíthatók. Először is el szeretném mondani, hogy az internetes értékesítés és a gyógyszerhamisítás globalizációja új kihívások elé állít minket, és ebben nagyon fontos a vámhatóságok szerepe, illetve az Európai Bizottság szerepe is, meg kell állítani az Európai Unió határainál a hamisított gyógyszereket, vigyázni kell az európai fogyasztók egészségére. A gyógyszer hamisítás bűncselekmény, amely a betegek életét veszélyezteti. Nagyon fontos azonban, hogy különbséget tegyünk a generikus gyógyszerek és a hamisított gyógyszerek között a generikus gyógyszerek nagyon szigorú szabályozási követelményeknek felelnek meg, és tartalom szempontjából ugyanolyan jók és hatékonyak, mint az eredeti gyógyszerek. A hamisított gyógyszerek viszont olyan termékek, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek, és nagyon komoly közegészségügyi problémákat okozhatnak. Na most az igen széles körben elterjedt hamisítás miatt a jóhiszemű generikus gyógyszerek visszatartására is sor kerül időnként. És elég sok országban tapasztaltunk ilyen helyzeteket. Egyik ilyen eset a Hollandiában történt. Ekkor több szállítmányt lefoglaltak különböző ö, vállalatoktól, amelyek Brazíliába, Kolumbiába, illetve Peruba irányultak itt azt tették, hogy úgy döntöttek a vámhatóságok, hogy itt alkalmazni kell a, a fiktív gyártási hely elméletét, vagyis úgy vették, hogy Hollandiában gyártották ezeket a gyógyszereket. Ezt aztán a sajtó is kiszagolta, és emiatt nagyon sok zavar kelt, és hát sajnos a generikus iparágat is igen súlyosan érintette, illetve az iparág hírnevét ez a dolog. Másik példa szintén öm, az, az is fontos volt ebből a szempontból, hogy Indiába és Brazíliába szánták ezeket az árukat, és ez sajnos diplomatikus problémákat, illetve diplomáciai problémákat is okozott az Európai Unió és India, valamint Brazília körül, között. Az új új rendelet, rendelet értelmében az olyan gyógyszerszállítmányokat, amelyek az Európai Unió területén keresztül mennek, hogyha van bármiféle valószínűsége annak, hogy ezek a szállítmányok bejuthatnak az EU piacára, és majd ezeket irányít, átirányítják az uniós piacra, akkor ezeket, megbon, ezeket a csomagokat megbonthatják, illetve ö, megállíthatják az árukat. Na most az a problémánk, hogy nem, bizt, nem tudjuk biztonsággal eldönteni, hogy ez erre valóban van-e lehetség, lehetőség, esetleg módosítani kellene, ezt a preambulum bekezdést, vagy egy új cikket kellene alkotni. Mi azt javasoljuk, hogy az ipar, az ipar részéről, hogy a vámhatóság az ilyen esetekben vehesse fel a kapcsolatot a címzettel, és derítse ki, hogy van-e forgalomba hozatali engedélye ennek a gyógyszernek az adott országban, hogy az árazás és visszatérítési státusz megvan-e, illetve hogy, van, eh, hogy rajta van a helyettesítő listán ez a bizonyos gyógyszer. Hogyha ezek a paraméterek nincsenek meg, akkor nem kell arra, amiatt aggódni, hogy a gyógyszereket átirányítják az EU-s piacokra. Aztán azt is javasoljuk, hogy a vámhatóság képviselője egy levelet küldhessen a generikus vállalathoz, gyógyszergyártóhoz, és megkérje, hogy bizonyítsa az, hogy ez a szállítmány valóban nem az Európai Uniós tagállamokba irányul. Ezen, ennek a segítségével jobban meg lehet ítélni a valószínűségét az átirányításnak. Na most a másik problémánk a definíció kérdése, tehát nagyon fontos, hogy különbe, különbséget tegyünk a szabvány, a, a szabadalomsértés és a, és a szerzői jog illetve a hamisítás körül, között. Fontos, hogy ez, ezen belül tudjuk, hogy mi a szerzői jog megsértése, mi a védjegy, ugye való visszaélés, illetve az fontos, hogy amikor gyanú, gyanúval élünk, azt gyanítjuk, hogy egy terméket, termék nem megfelelő, akkor melyikről van szó? A szabadalom sértésről, vagy a hamisításról. Tehát ezt a két dolgot semmiképpen nem szabad összekeverni egymással. Mindannyian tudjuk, hogy például egy Louis Vuitton hamisított táska, az természetesen védjegy hamisítási eset. De azt egy bíróságnak kell eldönteni, hogy pontosan mi is történt, és évekig tarthat bármelyik országban, amíg ezt pontosan meg nem határozzák. Nagyon fontos, hogy az ilyenfajta szabadalom sértéseket ne keverjük össze a kalóz, illetve hamisított termékek esetével. Na most, hogyha van egy hamisított gyógyszer, akkor általában a védjegy megsértéséről van szó. És amikor a védjegyel visszaélnek, akkor az a közegészségre általmas. Akkor ezt a terméket illegális gyógyszertárat cégekön keresztül terjesztik, nincs a termékkel kapcsolatos átláthatóság, nincsenek a termékeket szabályozó törvények, szabályok, és vagy arról van szó, hogy nincs aktív hatóanyag a gyógyszerben, vagy arról van szó, hogy ez egyenesen ártalmas az egészségre. Aztán a másik eset az az, amikor egy szabadalommal rendelkező gyógyszert legális ellátóláncon keresztül juttatnak forgalomba, és az egy egész más eset, mert akkor ez a termék, ez átlátható, itt egyszerűen törvényes versenyről van szó, a termékkel kapcsolatban vannak bizonyos minőségi követelmények, amelyeket a termék betart, és esetleg csak még javára is válik a termékeknek, hogy ezt a bizonyos szabadalmat megtámadják, mert a szabadalom túl gyenge volt. Tehát a, a szabadalom sértés nem károsítja a közegészséget, ezért az kereskedelmi kérdés, nem pedig közegészségügyi kérdés. Na most, mi támogatjuk a 17-es preambulum bekezdést, de úgy gondoljuk, hogy a vámhatóságoknak sokkal jobb tájékoztatást kell az átirányítás valószínűségével kapcsolatban adni. Öm, aztán úgy gondoljuk, hogy az is fontos, hogy a, hogy a termékek nyilatkozat termékekkel kapcsolatos nyilatkozattevő, illetve a termékek birtokosa szót kaphasson, hogy ők nyilatkozni tudjanak, mielőtt lefoglalják az árukat. Illetve, hogyha a lefoglalásról határozat születik, az is fontos számunkra, hogy ezt a birtokosnak is és a nyilatkozattevőnek is egy napon belül értesítésére, tudomására hozzák. Ugyanis nagyon sokszor egyszerűen a birtokos nem tud erről, mert senki nem értesítette őt erről a határozatról. Na most a mintavétellel kapcsolatban is problémánk van a 18-as cikkben, mert nem mindig biztonságos a minták vétele. Szeretnénk a legitim versenyt mindenképpen ösztönözni, és számunkra az is fontos, sőt, egyenesen kérni szeretnénk, hogy a 20-as cikkbe ne csak a romlandó árukat, hanem valóban a, a gyógyszeripari termékeket is foglalják be, és hogy ne 10, hanem háromnapos legyen az eljárás megkezdésének határideje. Például az Egyesült Királyságban öt napos ez a határidő. Tehát az a fontos számunkra, hogy ne keverjük össze a hamosi, hamisított, illetve a szabadalom sértő árukat, az, hogy a hamisítás elleni harc ne, hasz, ne legyen kihasználható legitim, generikus termékek lefoglalására, illetve azt szeretnénk, hogyha meglenne a megfelelő egyensúly a, a szabadalom birtokosa, illetve a, az adott termék birtokosának jogai között. És elnézést kérek, ha egy kicsit túlhúztam a beszélen. Köszönöm szépen, nagyon informatív volt, jó, hogy voltak szlájdok. Most pedig örömmel szólítom fel Neil Nerriment, alelnököt, az Európai Sportipari Szövetségnek a képviseletében hallottuk hallottunk már lifestyle cikkekről német kollégánktól. Kíváncsiak vagyunk, ön hogyan látja? Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ki, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő, nagyon örülök neki, hogy meghívtak ide erre a nyilvános meghallgatásra előadóként, és ahogy már mondtam, valószínűleg nem szükséges megmagyaráznom, hogy miért fontos a mi iparágunk számára is részt venni a meghallgatáson. A sportszergyártók iparága még mindig az az iparág, amelyet legsúlyosabban érint ez a jelenség. Én itt a Fezit képviselem, amely az Európai Sportszergyártók Szövetsége. A szövetség körülbelül 1800 sportszergyártó érdekeit képviseli Európán belül, 11 nemzeti szövetséget tömörít magában, ezt majd a következő, ezeket majd a következő dián láthatjuk. Összesen az európai sportszergyártó iparban 640 ezer ember dolgozik, és körülbelül 65 milliárd euró értékben állítanak elő terméket. Arról túl sokat beszélni a szövetségünkről, a köve, ezen, a, ezen a dián látják, hogy kik az állandó tagjaink. Szeretném a bizottság javaslatát megtárgyalni, és az ezzel kapcsolatos véleményünket elmondani. Mielőtt a tranzittal foglalkoznék részletesen, először is szeretném a FEZI általános véleményét elmondani. Pozitív oldalon azt tudjuk elmondani, hogy teljes mértékben támogatjuk hogy szélesebb legyen a szellemi tulajdonjogok köre, hogy beleszámítsuk az, a párhuzamos kereskedelmet, mert az illegális párhuzamos kereskedelem rontja az európai gazdasági teljesítményt, de a legfontosabb érv, amiért ezt támogatjuk, az az, hogy egyre több olyan szállítmányt fedezünk fel, amelyekben a párhuzamos termékek hamisított termékekkel keveredve szerepelnek, és ezekben az esetekben ugye még, még jobban fel tudják dobni az értékesítést. Az egyszerűsített eljárás kötelezővé tétele is nagyon nagy segítség a, a mi márkáink számára, és megvédi a szellemi tulajdonjogokat. Ugyanakkor sajnos van egy sor olyan pont, ami szeretnék aláhúzni, amely aggodalmat okoz a tagjainknak. Először is az, hogy a bizottság nem terheli a közvetítőket, tehát a szállítókat semmiféle felelősséggel. Van de Per úr prezentációját hallgatva nekem nagyon nehéz ne megállni, hogy ne jegyezzek meg egy-két dolgot az ő nézeteivel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nem igazságos dolog a ö, teljes költségterhet, tehát a raktározás és megsimisítés költségterheit csupán a szerzőjog birtokosára terhelni, akinek semmi köze a, hamistáshoz hamisításhoz. És ugye ismerjük el, hogy a szállítók sokkal közelebb állnak a sértőkhöz, a jogsértőkhöz, mint a szerzőjogok birtokosai. Ezért nem, ért, nem értjük, hogy miért ismerik be azt, hogy, is, hogy, hogy ismerik, a megbízá, megbízóikat, ugyanakkor miért tagadják meg a felfedésüket? Ugye sokszor előfordult az, hogy a megbízó neve hamis volt, és hogy nem is volt szerződéses megbízás, akkor viszont a szerződés teljesítőket kellene felelőssé tenni. Úgyhogy úgy érezzük, hasznos lenne, hogyha a rendeletben legalább egy olyan rendelkezés lenne, amely bizonyos felelősséget ö, áthárít a szállítmányozókra, illetve a közvetítőkre, vagy akár a teljes költséget is rájuk hárítaná. A tranzit áruk képezik a sportszergyártók szempontjából a legnagyobb problémát. Általános megjegyzésként azt tudom mondani, hogy ha a tranzit árukat ezentúl nem fogják megállítani az Európai Unió határain, akkor garantálhatom, hogy a jövőben nem lesz szükség erről a rendeletről, vagy a kisméretű szállítmányokról, vagy, a, vagy az utazók személyes csomagjairól vitázni, mert majd ezt a kiskaput fogják a hamisítók kihasználni tehát a tranzitáruk által biztosított kiskaput a hamisított áruk Európába juttatására. Mexikó, e- Dél-Afrika olyan országok, ahol a hamisítók már is visszaélnek az ilyen ö, rendelkezések adta lehetőségekkel, és oda ö, hamisított árukat ö, szállítanak. Úgyhogy az az igazság, hogy a, hogyha nem hamisított árukról lenne szó, hanem fegyverekről, vagy csempészet emberekről, vagy nukleáris termékekről, akkor nem is kellene egyáltalán beszélni ezekről a dolgokról, hiszen hogyha a vámhatóságok egy konténert megnyitnak, és akkor látják, hogy ott ö, valahol menekültek, rejtőzködnek Szomália vagy Panama felé, akkor nyilván nem mondják azt, hogy jaj, nem, nem, nem állíthatjuk meg ezt a szállítmányt, mert éppen tranzitban van most nagyon jó, jó lesne, nagyon nagyra értékelném, hogyha ezt a rendelkezést átgondolnák és átfogalmaznánk. Gyakor, gyakran nem lehetséges a szerzői jogok birtokosának bebizonyítani, hogy az adott áru az európai piacra szánt, vagy nem az európai piacra van számva hogyha tranzitban van az, az áru. Másik dolog az, hogy a hamisítók, hogyha a hamisítók által importált áruk raktárba kerülnek a vámhatóságnál, azokat akkor azt mondják a hogy jó, ezentúl kisebb, kisebb méretű szállítmányokat alkalmazunk, és azt majd nem kell ellenőrizniük. És ilyen módon szintén bejuttathatják a hamisított termékeket Európába. Csak hogy egy példával éljek, 2008-ban az összes lefoglalt áruk 7 százaléka tranzitáru volt, és az összes a, a hamisított áruk értéke, elnézést kérek, az a, az összes hamisított áruk 42%-a olyan, olyan szállítmányokban volt, került lefoglalásra, amelyek tranzitban voltak, tehát hogyha a tranzitárukat nem ellenőriznénk, akkor nagyon-nagyon sok hamisított termék kerülné el a figyelmünket, és kerülne be az Európai Unióba. A védjegyekkel kapcsolatos jogok. Hallottunk itt a gyógyszeripari termékekről, a generikus gyógyszerekről. Nagyon fontos, hogy a rendeletben különbséget tegyünk a generikus gyógyszerek és a és a szabadalmak, valamint a védjegyek között. Ez két teljesen különböző terület. És hogyha azt, mond, azt hallom, hogy az EU és India, valamint Brazília közötti megegyezés értelmében az Európai Unió úgy döntött, hogy a generikus gyógyszereket több, tobbán, többé nem fogja ellenőrizni, akkor én csak azt tudom erre mondani, hogy ennek semmi köze nincs a, ha, a hamisított árukhoz. Ennyi szerettem volna mondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Um, köszönöm szépen a teljesen világos példákat és informatív előadást. Azt hiszem, hogy világosabban látjuk, milyen érdekek állnak itt szembe melyeket kell kiegyensúlyozni. Végül pedig halljuk a további gyakorlati szakembert, Lügdö Blikket Hollandiából, vámügyi tanácsadó, és az itteni állandó képviseleten dolgozik. Örömmel látjuk, szívesen halljuk, hogyan hangzik ez az ön perspektívájából. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem, hogy meghívtak a mai meghallgatásra. Itt ugye Hollandia nevében tudok majd beszámolni erről a rendkívül időszerű kérdésről. Mindent megteszek annak érdekében, hogy betartsam a 10 percet. Hollandul fogok hozzászólni. Hágai kollégáim el is készítettek egy PowerPoint prezentációt, ez angolul van, én viszont hollandul fogom megtartani az előadásomat. Először is az utolsó szlájdot szeretném bemutatni, ahol öt pontban összefoglalom az előadás fontos pontjait. Tehát figyelembe véve, hogy az Európai Unión belül és kívül a fogyasztók egészségét és biztonságát garantálnunk kell, nagyon fontos, hogy a jelenlegi szellemi jogvédelemről szóló szövegeket felülvizsgáljuk és átalakítsuk. Az is nagyon fontos, hogy pártatlan szereplőként lépessenek fel minden esetben a vámhatóságok. Hollandia úgy gondolja, hogy a jogtulajdonosokat is figyelembe kellene venni minden egyes olyan esetben, amikor hamisított gyógyszereket foglalnak le tranzitban, tehát a jogtulajdonosokat jobban be kellene vonni. Hollandia nyilván az európai szabályok figyelembevételével jár el, és igyekszik a harmadik országok érdekeit is figyelembe venni. Nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzunk, a megsértett védjegyekkel, a gyógyszerekkel és a nem gyógyszertermékekkel kapcsolatban. Most engedjék meg, hogy a vám hatóságok részéről azt mondjam el, hogy megfelelő egyensúlyt kell találni a jogok tulajdonosai között, illetve a többi érdekelt fél többek között a szállító és a kereskedő érdekei között. A vámhatóságoknak kell a megfelelő egyensúlyt biztosítania. Egyik, orsz, egyik oldalról meg kell néznünk, hogy nincsen még teljes harmonizáció az Európai Unión belül, nagyon komoly eljárásbeli és jogi különbségek vannak. Ami viszont a vámot illeti, ugye mivel az Európai Unióban már nincsenek határok, itt harmonizáltan lépünk fel az Európai Unió külső határain. Fontos, hogy itt is minden eljárásnál megőrizzük az egyensúlyt, és figyelembe vegyük a fogyasztók érdekeit, biztonságát és egészségét, valamint a jogtulajdonosok jogérvényesítését is biztosítani tudjuk. Ezért gondolom úgy, hogy a megfelelő egyensúlyt biztosítani kell. Ez különösen érdekes kérdés volt, amikor a kis csomagokról beszéltünk. Tehát a tranzitban lévő gyógyszerekkel kapcsolatban Szeretném kifejteni, hogy amikor a vámhatóságok beavatkoznak, akkor a következő feltételeket kell figyelembe venni. Mindenképpen pártatlan félként kell fellépnie a vámhatóságnak. Ezt természetesen nálunk is figyelembe kell venni, ha csak nincsen valami különleges eset, mondjuk, hogyha a közrend vagy pedig a közegészségügy veszélybe kerülne, vagy pedig, hogyha a tulajdon a jog tulajdonosát valamilyen módon szankcionálni kell. Ami a hamisított termék definícióját illeti a jelenlegi javaslatban, ez a definíció kimondja, hogy olyan termékekről, olyan árucikkekről van szó, amelyek valamilyen védjegy, védjegyet sértenek, és így ezeket szankcionálni kell. Természetesen minden egyes esetben a megfelelő hatóságok járnak majd el a védjegyek megsértésével kapcsolatban. A vám alapvetően pártatlan szerv, tehát semmilyen ilyen döntéshozatali és vita rendezési joga nem lehet. Úgy gondolom, hogy többet kellene szólnunk arról, hogy az új szövegjavaslat alapján a vámhatóságok milyen új feladatköröket kapnak. Itt ugye nem csak az Európai Unióba érkező, hanem a tranzit árukkal is beszélünk, tehát a vámhatóságoknak mind az EU-ba irányuló, mind az innen tovább haladni kívánó árut meg kell vizsgálnia ez pedig óriási áruforgalom ellenőrzést jelent. Meg kell néznünk, hogy ez a nemzetközi kereskedelmi szabályokkal teljes mértékben összeegyeztethető-e, mert elképzelhető, hogy a harmadik országok és az Európai Unió között valamilyen konfliktus alakul ki emiatt. 2008-ban Hollandiában lefoglaltak nagyon sok gyógyszert, mert úgy véltük, hogy szabadalomsértés történt. A WHO viszont most új egyensúlyi helyzetet kíván kialakítani, és más megközelítést kíván alkalmazni. Ez is meg kell, hogy jelenjen itt az Európai Unión belül az új jogszabályokban. Természetesen én most nem is a múltról szeretnék beszélni, hanem a jelenről és inkább a jövőről. Van egy még egy aspektus, amit szeretnék mindenképpen kiemelni. A szellemi tulajdonjogok védelme közös célkitűzésünk, és megfelelő együttműködést kell kialakítani a jogtulajdonosok és az illetékes hatékonyságok, hatóságok között. A játékszabályokat úgy kell megállapítania, hogy a jogtulajdonosnak a gyakorlatban megfelelő lehetősége legyen a jogainak az érvényesítésére, ugyanakkor a vámhatóságok is megfelelően el tudják látni a feladatukat a holland vámhatóságok arra törekednek, hogy mindenféle adminisztratív késlekedést megakadályozzanak, és nagyon örülünk annak, hogy a bizottság javaslatban szintén megjelenik ez a kettős megközelítés. Az Európai Bizottság 2009-ben elindított egy párbeszédet az európai vámhatóságokkal, valamint a gyógyszeripar képviselőivel, és egy közös nyilatkozatot is kidolgoztak. Hollandiában természetesen figyelembe kell venni az Európai Bíróság joggyakorlatát is, valamint a holland legfelsőbb bíróság határozatait. Mindezek alapján a Különösen figyelembe kell vennünk a Philips és a Nokia eseteket az Európai Bíróságon. Itt már megszülettek a határozatok a védjegyekkel kapcsolatban, és ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni a gyógyszerek esetében is. Egyértelműen meg kell majd állapítanunk, hogy az új jogszabályok értelmében a vámhatóságoknak milyen feladatköre van, hogy szeretnénk elválasztani az Európai Unióba tartó, illetve az itt csak tranzitként megjelenő árukkal kapcsolatban a vizsgálatokat és általánosságban a megközelítést és a fellépést. Így még meg kell néznünk, hogy az Európai Bíróság határozatai milyen hatást gyakorolnak az új szövegtervezetre. A gyógyszereken kívül nyilván minden más hamisított termékre is oda kell figyelnünk, és itt szeretnék utalni arra, amit az INTA képviselője elmondott az egyik ezt megelőző szekcióban, Fontos, hogy meglegyenek a megfelelő kritériumok és tesztek, amelyek alapján el lehet dönteni egy termékről, hogy ez hamisított-e vagy sem. Ami a harmadik országok védelmét illeti, itt ugye a tranzit árucikkek lépnek be a képbe, ami a hamisított gyógyszereket illeti, nyilván a harmadik országoknak is érdekük az, hogy ezek a hamisított gyógyszerek ne jussanak el a célzott harmadik országba. Minél hamarabb meg kell állítani ezeket a jogsértő és törvénysértő termékeket. Ebben a tekintetben nem egyértelmű még az új szövegjavaslat. Együtt fogunk dolgozni továbbra is a bizottsággal, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt keményebben és egyértelműbben fogalmazzon az új szöveg. Többen javasolták a mai délután folyamán is, hogy itt-ott javítani kellene ezen a szövegen, ezzel én is egyetértek. Elnézést kérek, egy kicsit túlléptem az időmet, de szeretnék még néhány percet kérni, szeretném még egyszer összefoglalni mindazt, amit elmondtam. Az első pont a fogyasztók egészsége és biztonsága, amelyhez nagyon fontos a jelenlegi rendelet felülvizsgálata, ami a vámhatóságokat illeti, nagyon fontos, hogy ezek pártatlan, semleges félként lépessenek fel a jövőben is. Három. Egyetértünk a bizottsággal abban, hogy a jogtulajdonosoknak és a gyártóknak is megfelelő szerepet kell játszaniuk. Ami a tranzit gyógyszerek megközelítését illeti, Hollandia természetesen figyelembe veszi az Európai Bíróság határozatait, és amennyire tudja, harmadik országok érdekeit is védi. És az is nagyon fontos, hogy a védjegyeket is védeni tudjuk, nem csak a gyógyszerek, hanem a nem gyógyszerek esetében is. Köszönöm. Köszönöm szépen a teljesen világos megállapítást és összefoglalást. Kérdés, hogy mindenki egyetérte az összefoglalójával, de ez minden esetre alap a tovább lépéshez. Nos, akkor lássuk, hogy vannak-e rövid kérdések a képviselők részéről. Előadó Rúle asszony. Ebben az esetben azt hiszem, hogy lezárandó ezt a kört, Polen úrtól kérek reakciót. A, ha mások is kívánják, akkor ez mitelhető. Utána Ederi asszonyt fogom megkérni, hogy reagáljon szintén 5 perc erejéig, utána pedig az előadó következne így időben be tudjuk fejezni az ülést. Hogyha más is kér szót, igen, Newman úr is, igen, a lengyel elnökséget is felkezdve ismernem Santos úr, és más is a bizottságtól kér szót. Nos, meglátjuk hogy sikerül jól beosztani az időt. Nos, akkor nagyon röviden Pulenur és mások, mert nagyon érdekes reakciót kapni. Pulenur, azt hiszem fél perc elég lesz. Azt hiszem, hogy amit hallottunk, az konszenzus tükröz nagyon nagy mértékben. Gyakorlatilag megállapodás van veszély. A hamisítvány ezzel Európában is foglalkozik el a tranzitáróval is, illetve más országokban is. Azt hiszem, hogy szintén nagy az egyetértés abban, hogy az igazi ö, árok, a generikus áru, ami az EU-n keresztül utazik, mehessen tovább Itt utalnék arra, amit a holland vámügyi kolléga, vámhatósági kolléga mondott arra már meglévő együttműködésre, amely működik. Köszönöm. Yes, no, I just would like to add that. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon fontos, hogy a vámhatóság kapjon irányítást, egy listát a generikus termékeket gyártó vállalatokról. Nincs olyan sok, és amikor valami gyanús, megkereshessenek bennünket. Segítünk megállapítani, megállapítani hogy van-e jogsértés. Ez lenne az első megjegyzésem. Másrészt úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vámhatóság kapjon támogatást, és így le tudja állítani a ö, hamisított gyógyszerek kereskedelmét. Köszönöm. Mr. Narman. Ö, Narman úr, egy általános megjegyzést tennék Nagyra értékelném, hogy az Európai Parlament képviselői nem feledkezének meg arról, hogy a hamisítás komoly bűncselekmény. Zimmermann úr már erről beszélt, Kreuzmann úr is, hogy ezben ártalmas a fogyasztónak, de azt nem mondták el, hogy hogyan gyártják őket, milyen környezeti feltételek között, milyen munkafeltételek vannak, gyermekmunkát használnak. Meg fenyegetik azokat, akik a hamisítás ellen fellépnek. A Durban hábori, vám ügyi előadónkat, aki a szellemi tulajdonjogok védelmével foglalkozott, kínaiak lelőtték idén. Nem érthető a fogyasztó szempontjából, hogy miért kell vitatkozni, arról, hogy a podgyászban, van-e az utas podgyászában, vagy kis csomagban, teljesen mindegy a mennyiség. Ezt tiltott. A figyelmet fel kell hívni erre. Rossz jel, hogyha nem állítjuk meg a kis csomagokat, vagy az utaspodgyászban található hamis árukat. Döblek úrra visszatérnénk. Először Newman úr tart, kapna szót. Döblik úr utána. A Newman úr, a szó. Nagyon röviden. Remélem, hogy ez segít. Az ügy világosabbá tételében. Az INTA együttműködik a ö, hamisítványok felderítésében. Az ö, a, volt a ö, cél egy ö, nemrég ügyben, amelyre az előbb utaltam, hogy felhívjuk a Nokia és mások ö, figyelmét a hamisítványra. Ö, december 1-én várható előrelépés a Nokia Philips ügyben. Az új javaslatból sajnos hiányzik a reakció éppen erre az esetre. Szeretném, hogyha az előadó elmondaná, hogy a tranzit áru miért ilyen kezelést kapott. Azt javaslom, hogy minél gyorsabban lépjünk fel. Most, mert nem hiszem, hogy éveken belül így lesz ilyen lehetőségünk újra. Elnök. Döblik úr. Köszönöm szépen. Nincs már mit hozzátennem, egyet értek. Peblán úr megállapításával úgy tűnik, hogy elég széles a konszenzus. Ami a vámhatóság jogkörét illeti, minél szélesebb kell legyen, hogy sikerüljön a szellemi tulajdon jogokat érvényesíteni. Ez lehet, hogy ezt egyszerűen végezzük a munkánkat. Megpróbálom a bizottságot és a tanácsot is bevonni Velasco úr először egységvezető, trade, főigazgatóság, valamint Szanda úr, aki a lengyel elnökséget képviseli. Kezdjük Velasco úrral, trade főigazgatóság. Ebbe a sorrendbe, tehát ahogy felsoroltam Velasco úr, öt percet javasolnék, hogyha szabad. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr hogy lehetőséget ad nekem is a hozzászólásra. Szeretnék egy olyan dolgot eh, említeni, amelyet már többen említettek, mégpedig a harmadik országokkal való együttműködés szükségességét, illetve az, hogy ezt a problémát a gyökerénél ragadjuk meg. Nagyon sokszor pontosan az a probléma, hogy a megoldást eh, nem tudjuk megtalálni. Ez viszont eh, nagyon is nagy mértékben a Tréd főigazgatóság hatásköre, nagyon sokat tettünk már a harmadik országok belüli, harmadik országok nemzetközi szervezeteken keresztüli befolyásolására, illetve kétoldalú egyezményeken keresztüli befolyásolására is minden megállapodásba beveszünk egy szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó fejezetet, illetve záradékot is. Például nemrég a parlament egyetértett abban, hogy a Koreával kötött kétoldalú megállapodásban legyen egy ilyen kitétel, de Kolumbiával és más országokkal is vannak ilyen eh, kitételek. Ezen kívül a legfont, problémásabb országokkal párbeszédet folytatunk, legaktívabbak Kínában vagyunk a helyi hatóságokkal párbeszédet folytatunk, bevonjuk az ipar eh, képviselőit is, és megpróbálunk nagy nyomást gyakorolni rájuk. Az iparok, ipar pedig informál minket arról, hogyha valami pozitív fejlemény történik. Nagyon nehéz harc ez, mert a műszaki szinten kívül a politikai tényezők is befolyásolják, de nem adjuk fel semmiképpen ezt a harcot. Szeretnék még arról is beszélni, hogy a vám eh, rendelet modellként tekinthető, akár világszinten is nagyon hatékony eszköz, támogatjuk a rendel, rendeletet, és nagyon sok ország is ezt veszi figyelembe, amikor a saját vámrendszerét szeretné megreformálni. Az előző is modellként volt számon tartva nagyon hatékony, és reméljük, hogy ezt a mostanit is tudjuk javítani sokféle szempontból, és a, természetesen a világ különböző vám rendeleteit is, rendeleteiből is tanulni fogunk. A generikus gyógyszerekkel kapcsolatos incidensről azt tudom mondani, hogy szorosan nyomon követtük az adott e-, esetet, India és Brazília országokat érintő eseteken, lehet, hogy emiatt fontos finomtani a rendeletet, de azért forradalomra nincsen szükség. Tehát úgy gondoljuk, hogy semmi alapvetően rossz dolog nincsen, de megpróbáljuk lezárni az incidenst a rendelet megjelenése után minél előbb minél előbbi időpontban. Na most még a harmadik országokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatban a parlament hozzájárul majd az aktív hamisítás elleni harcról szóló megállapodás aláíráshoz, és ez megint csak nagyon jó példája annak, hogy a harmadik országokon belül folytatott tevékenységünket megerősítsük, és az, az is jó, hogy a, hat, a hamisítás elleni harccal kapcsolatos kereskedelmi megállapodás is működjön. Elnök, köszönöm szépen, ahogy Hedasszonytól is hallották, Sankályban jártunk, és megerősíthetem, hogy jelenleg is folynak a munkák, és nagyon pozitív, hogy ez így megtörténhet. Edelik asszony, maximum 5 percre megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk meghallgatni az előadásokat a részvevők részéről, az érintettek részéről, a vámhatóságok részéről. Azt hiszem, hogy amit hallottunk, azt mutatja, hogy ö, nagy támogatást kap a bizottság kezdeményezése, és a vámhatóságról is bebizonyosodott, megerősödött, hogy jelentős szerepet tölt be a szellemi tulajdonjogok érvényre juttatásában. Remélem, hogy mindenki látja, hogy megpróbáltuk egyensúlyba hozni a különböző érdekeket, meggyőződéseket a vámhatóságoké is figyelembe vettük. A kismagokra kitérnék. A bizottság célja az, hogy támogassuk a vámhatóságot, amikor nehéz helyzetben vannak a kis csomagok miatt hiszen azokat tárolniuk kell, raktározniuk kell. Ez egy eljárási kérdés. Ökoreó urat szeretném megnyugtatni. Ez a javaslat nem jelenti azt, hogy csak kis csomag esetében járunk el, hanem bármi is a mérete a csomagnak a vám hatóság fel fog lépni. Itt specifikus eljárás kell a kis csomagokra. Természetesen a mai vita és a közmeghallgatásnak az eredménye azt mutatja, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a kis csomag. Többnyire tudjuk mi az, de nehéz megfelelően meghatározni, ami a problémákat segítene megoldani. Azt javasoltuk, hogy a bizottság kapjon lehetőséget, delegált aktust elfogadni, mert szeretnénk a szakértőkkel konzultálni. Az első kör nem volt meggyőző. A közmeghallgatásban 13 gondolatot kaptunk, hogyan lehetne meghatározni. Megpróbáljuk majd ezt megtenni jó lenne, ha gyorsan tudnánk reagálni, hogy az új tendenciákra reagáljunk. Hogyha egy teljes meghatározást alkalmazunk itt a szövegben, és változás történik a valóságban, akkor először a szabályt kell megváltoztatni, csak utána tudunk fellépni. Ez ö, időigényes. Hogyha delegált aktus van, akkor jobban tudunk alkalmazkodni a valósághoz. Ami az egészségügyet és a gyógyszereket, illetve, ahogy Stolle úr mondta, a szellemi tulajdonjog politikát meg kell különböztetni az egészségügytől. Szeretném felhívni a figyelmüket arra az irányelvre, amely a hamisított gyógyszerekkel foglalkozik. Delegált aktus révén meg, révén meg fogja határozni a bizottság, hogy eh, hogyan léphet fel a vámhatóság az információ felhasználásával kapcsolatban a szabály az adatok bizalmas jellege, hogyha azokat a vámhatóság ö, megkapja. Hogyha ettől el akarunk ö, térni, akkor meg kell szabadulnunk az adatvédelmi szabályainktól, de szerintem nem ez a célunk polgárként. De hát erről nem én döntök. Végezetül a tranzit kérdéssel kapcsolatban szeretném pontosítani, hogy a bíróság joggyakorlatát követjük, és a, a, a az eljárási szabályozás elvét követtük. Hogyha megnézzük az anyagi ö, jogot, akkor azt kell tekinteni, hogy ez milyen sérté, jogsértést jelent az EU számára. Csak azt mondhatjuk ebbe a szabályozásban, ö, hogy a vámhatóság minden esetben ellenőrizheti az árot, ami ö, a ö, forgalomból való kivonás illeti erre a tagállamok szabályai vonatkoznak. A bizottság hallja, hogy probléma van, tudja, és a bizottság legutóbbi közleményében bejelentettük, hogy pontosítani fogjuk az ezzel kapcsolatos szabályt. A piaci főigazgatásokon ezen dolgoznak kollégáim. Elnök, köszönöm szépen a megjegyzéseket. Very closely and we'll come. Jó, akkor a, először most megkérném a lengyel elnökség képviselőjét, hogy szóljon. Nagy örömmel várom a lengyel elnökség hozzászólását is, mielőtt még a végső megjegyzéseket megtesszük. Okay. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon kevés az időnk, úgyhogy nagyon röviden elmondanám, hogy mi mit teszünk ebben a témában, illetve utalnék olyan témákra, amelyeket már is kezeltünk. Nagyon örülök neki, hogy részt vehettem ebben a nyilvános, ezen a nyilvános meghallgatáson. Nagyon fontos, érdekes prezentációkat kompenzációt, megjegyzést hallottunk, és a vita teljes egészében nagyon hasznos lesz majd számunkra, amikor a tanácsban tovább dolgozunk az IPR-rel kapcsolatos rendelkezéseken. Ahogy ma is hallottuk, nagyon sok olyan terület van, amely még alapos, mély elemzésre szorul. Vannak olyan területek is, amelyeket már korábban is megtárgyaltunk. Ahogy a az Európai Parlament is minél szélesebb körű szempontokat szeretne megtekinteni. Mi is ugyanígy vagyunk ezzel a tanácsban. A megközelítésünk is hasonló, és az általunk feltárt problémák is hasonlóak. A kisméretű szállítmányok problémája, a definíciók problémája, amely gyakran előkerült a mai nap folyamán is, tehát hogy ezek a rendeletben legyenek, vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban legyenek. Ezek a mi asztalunkon is itt vannak ezek a kérdések, és biztos vagyok benne, hogy ezekre a kérdésekre meg fogjuk találni a megfelelő választ. Az utasok személyes csomagjával kapcsolatban szintén van egy probléma, hogy egyáltalán a csomagot hogy kezeljük, és hogy a csomagban található hamisított termékeket hogyan kezeljük. Null tolerancia legyen-e, ellenőrizzünk-e minden terméket, lehet, lehetséges ez egyáltalán? Vagy egy kicsit lazábbak legyünk ezzel kapcsolatban. Gyakran a kis, kisméretű szállítmányok megsemmisítésének költsége is problémát okoz. Ma elég sok szó esett arról, hogy ki fizessen ezekért, ezekért, ezért a megsemmisítésért, hogy ki legyen felelős a költségekért. Nagyon sok vélemény szerint a vámhatóság jelenleg nem képes ezeket a költségeket magára venni. Ezt is figyelembe kell venni a a rendelet átgondolása során. Jelenleg az elnökség már jóvá is hagyta a rendelet első tervezetét, és december 5-én fogjuk majd megtárgyalni azt az előrehaladási jelentést, amelyet a lengyel elnökség készített. Remélem, hogy decemberben majd szorosabb együttműködést indítunk a jelentéstevők és a bizottság között és ennek eredményeképpen a lengyel elnökség alatt, majd a továbbiakban a Dán elnökség alatt is gyorsan tudjuk folytatni a munkát. Ugye a Dán elnökség alatt az elnökségi trió második része. Még egyszer nagyon köszönöm a lehetőséget arra, hogy eljöhettem, és meg tud, meghallgathattam ezt a sok érdekes előadást és véleményt feltétlenül figyelembe fogjuk őket venni, amikor a szellemi tulajdonokkal, tulajdonjogokkal kapcsolatos rendeleten tovább dolgozunk. Elnök, köszönöm szépen és nagyon örülök én is neki, hogy egész délután velünk voltak. Sok szerencsét kívánunk a munkájukhoz. Végül és, és hogy Krajcman úrral tartsák a kapcsolatot. Krajcman úr, köszönöm szépen, hogy megszervezte ezt a mai meghallgatást, meg is kérném, hogy tartson egy záró összefoglaló előadást. Nos, köszönöm szépen. Nagyon fontos volt ez a meghallgatás, tapasztaltuk is. Szeretném három pontban összefoglalni. Amit a német képviselő mondott, nagyon érdekes volt, hogyan lehet javítani az eljárást, hogyan lehet jobban informálni a jogtulajdonost. A kismagokra megoldást kell találni hallottam a bizottság javaslatait, biztosan közös meghatározásra jutunk. Ez nem azt jelenti, hogy minden hamisítást üldözni kell, pragmatikusan kell dolgozni. Ugyanez a kézi csomaggal kapcsolatban. egyenlőre a kézi csomag teljesen kiesik a körből. Semmi értelme a kis csomagokat meghatározni, de a kézi csomagot hagyni, Eh, mert akkor abban fogják a hamisítványt szállítani. Itt teljesen egyetértek azzal a véleménnyel, eh, miszerint meg kell oldani a problémát. Ami a tranzit árut illeti, nos, eh, minden hamisítást üldözni kell, nulla tolerancia legyen. Amit a kolléga mondott, a generikus gyógyszerekkel kapcsolatban. Nos, ez szabadalmi jogvitára ad okot. Akkor is üldözni kell a műsítványt, hogyha tranzitáról van szó. Ezen tovább kell dolgozni. Azt hiszem, hogy a bizottság is javasolta ö, saját rendetnek javítását. Elnök. Ö, hadd ö, mondja meg, mi lesz az idő. Ö, rend a munkánkban. Mit tervezünk? Ö, a ö, dolgos raportőrünk el fogja küldeni javaslatait december 8-án fordításra, utána a karácsony után, január 9-én megvitatjuk az eredmény, utána módosítók benyújtás határideje január 19, gondolom aktívak lesznek, be fogják küldeni a véleményüket, utána február 6-án megnézzük a módosítókat, és plenárison február 28-án kerül ez, illetve szakbizottságban, és március 28-án kerül plenáris elé. Lehet, hogy megváltozik ez a naptár, hogyha Dán elnökség így kívánja. Ezt majd a raportőr kell egyeztetni. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos délután volt. Köszönöm szépen az összes résztvevőnek a kiváló prezentációkat, a kiváló anyagot. Remélem, hogy továbbra is kapcsolatban maradunk a folyamat során. Nagy örömmel dolgozunk együtt az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy velünk voltak. Köszönöm a hallgatóságnak online gondolom. Sokan hallgattak bennünket, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy online a newslettert, a hitterlevet is meg lehet kapni, hogyha erre valaki online feliratkozik. A következő ülésünket is közvetítik interneten, interneten mindenkinek kellemes estét kívánok és köszönöm szépen eh, a nehéz munka elvégzését a tolmácsoknak. Köszönöm.